Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Már 10 percet késünk. Reménykedtem benne, hogy többen jönnek majd, de most az a furcsa helyzet van, hogy a számszerűleg legkisebb szakbizottság ülésezik a legnagyobb teremben, valószínűleg ezért optikai csalódás, hogy úgy tűnik, hogy ilyen kevesen vagyunk. Délelőtt a kötelmi joga kapcsolatos workshop már megtartottuk, nagyon érdekes volt ez a workshop, és minden résztvevő nagyon sikeresnek tartotta. Ebéd szünetben érkeztek visszajelzések, nagyon jó volt a visszajelzés a nemzeti parlamentekben is, 13 nemzeti parlamentből 26 képviselő kollega vett részt egyébként a szemináriumon. Ez tulajdonképpen egy kísérlet volt először ebben a szakbizottságban. A nemzeti parlamentekbeli kollégáinkkal folytatott párbeszéd mindenképpen sikeresnek minősíthető. A az 1-es, 2-es, napirendi pontra térnénk rá. Az első a napirend elfogadása, van-e valakinek kifogása, nincsen, akkor elfogadtuk a napirendet. Kettes pont az elnök közleményei. Amely kapcsán két dolgot, hogy mondjak el. Egyrészt lesz egy meghallgatás, egy parlament közi, interparlamentális bizottság ülés, How to Facilitate Life of European Families and Citizens a címe. November 30-án 8 óra 30-kor kezdődik majd ez a meghallgatás ebben a épületben. November 22-én Strasbourgban lesz egy külön ülésünk, egy külön rendkívüli ülésünk, mégpedig azért, mert a Szájer jelentésről kell majd szavaznunk, legalábbis ez a terv. És játszunk azzal a gondolattal is, hogy ha nem sikerül megegyezni a tanácssal, akkor még az első olvasatot novemberben szeretnénk lezárni. Ezeket szeretem volna elmondani Ha az elnök közleményei napirendi pont kapcsán. Azután a jegyzőkönyv elfogadása, a 2010. október 18-i jegyzőkönyvről van szó, nincs senkinek kifogása, akkor ezt is elfogadtuk. Negyedik napi rendi pont, ez a mini meghallgatás a hatásvizsgálatok témakörében. Itt eh, megbízást adtunk egy összehasonlító szakértői vélemény elkészítésére, Maria Juslin és Pavel Janowski a Matrix Inside Institute képviseletében számolnak be a munkájukról. Azt javaslom, hogy Nibler eh, kollégánk először kicsit vezesse be a témát, és utána kapja meg a két szakértő a szót. Angelika. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, tisztelt vendégeink! Saját véleményt készítünk, egy saját kezdeményezésű jelentést a hatásvizsgálatok témakörében, tekintet arra, hogy milyen munka zajlik a bizottságnál ebben a tárgykörben, illetve mi a parlament, hogyan élhetünk ezzel az eszközzel, a hatásvizsgálattal. Néhány hónap előtt egy munkaanyagot készítettem, ebben több kérdést tettem fel, a frakciók, és tulajdonképpen a frakciókon átnyúlóan is nagyon sok vita folyt erről. Jogi bizottság, szakbizottságként Washingtonban jártunk egy kis delegációval, hogy ott tájékozódjunk arról az USA-ban, hogyan élnek a hatásvizsgálattal, itt egyébként a kormányzás által készített hatásvizsgálatokat is tanulmányoztuk azután a kongresszusban, és a kollégák elmondták nekünk, hogy az ő mindennapi munkájukat hogyan befolyásolják még a hatásvizsgálatok. A delegáció majd még tart egy beszámolót, most csak annyit mondanék, hogy nagyon érdekes, izgalmas volt ez az út, az adminisztrációban eh, nagyon eh, nagy jelentőséget tulajdonítanak a hatásvizsgálatoknak, nagyon átfogó konzultációkat folytatnak külső és belső szakértőkkel, maximális a transzparencia az adminisztráción belül zajló egész eh, folyamatban során a bizottsági hatásvizsgálatok kapcsán, tehát azért biztos, hogy tanulhatunk még az amerikaiaktól. A kongresszusban talán úgy fogalmaznék, hogy inkább kijózanítani, kijózanító volt, amit ott láttunk. Sokkal kisebb szerepet játszik ott a politikai munkában a hatásvizsgálat, és a kollégák elmondták, hogy talán itt a parlamentben strukturális vagy eljárási szabályokra vonatkozó javaslatainkkal igazából nem fogunk sok, túl sokat elérni. Most pedig a mini meghallgatás tárgya. Megbízást adtunk szakértőknek, hogy mérjék fel a különböző országokban, mi is a helyzet a hatásvizsgálatokkal. Ez különböző felektől érkeznek ilyen módon inputok, és még a nyár, az év vége előtt a saját kezdeményezési jelentésemet szeretném elkészíteni, hogy jövőre elkezdhessük a e, tárgyalásokat, e, és elfogadhassuk majd még a nyári szünetet előtt a jelentést úgy, hogy a parlament álláspontja már készen van. Elnök, köszönöm szépen, akkor megadom a szót a két szakértőnek, nem tudom, hogy melyik őjük kívánja kezdeni. Ön, parancsoljon. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, Mariel Jolin vagyok, és a Matrix Inside Public Policy céget képviselem, ez egy tanácsadó cég az Egyesült Királyságban, együttműködünk a bizottsággal, más európai intézményekkel ebben a témában. A mai napon megvan a lehetőségünk, hogy előzetes megállapításainkat megosszuk önökkel. Ez egy tanulmány, jelenleg van folyamatban, összehasonlító tanulmányról van szó, a hatástanulmányok céljáról és eljárásairól az Európai Unióban Pavel Janowski is itt van, a kollégám, ő is majd rendelkezésre áll a kérdések megválaszolására, sőt, most meg is adom neki a szót. Köszönöm, Marion. Bevezetőként a tanulmányról is fogok majd beszélni, a célkitűzéseiről, illetve a megállapításairól, és remélem, hogy ezt követően vitára is sor kerül majd. Ez számunkra is hasznos lesz, hiszen most kezdtük ezt a tanulmányt összeállítani, nagyon értékes lesz mindaz, amit itt hallunk. Összehasonlító tanulmány ez a hatástanulmányok hatásairól, illetve céljairól és eljárásairól az Európai Unióban. Az Európai Parlament rendelte meg ezt a tanulmányt, a szabályozási hatástanulmányokat vizsgáljuk tehát EU szinten. Októberben kezdtük a tanulmányt. Korai szakaszában járunk tehát a munkának, előzetes eredményekről tudunk csak beszámolni. Remélhetőleg azért rá tudunk majd mutatni, hogy milyen eredményeket várunk a tanulmánytól. Ami a módszertant illeti. A tanulmány dokumentumok felülvizsgálatán és interjúkon alapul. Olyan, interjú, olyan személyekkel folytatunk interjút, akik részt vesznek ebben a folyamatban az Európai Parlamentben, a bizottságban, illetve egyéb nemzetközi és európai intézményekben hatástanulmány, illetve esettanulmány megközelítésben dolgozunk. Nyolc tagállamot választottunk ki három fő kritérium alapján. Az egyik a földrajzi lefedettség, a másik megkülönböztetük az régi 15 és az új tagállamokat, illetve a hatástanulmányi rendszer érettségét, vagyis hogy nemzeti szinten milyen történetre tekinthet vissza az egyes esetekben a hatástanulmányok vizsgál, végzésének a rendszere. A hatásvizsgálatok összefüggésében világosá kell tenni, hogy ezeknek az alapja a jobb szabályozásra vonatkozó napirend tagállami szinten és EU szinten is. És nagyon fontos szerepet kap az Európai Unió, annak intézményei, illetve az OECD is fontos szerepet kap az OECD a jobb szabályozás stratégiájában. Ebben az összefüggésben megfigyeltünk a tanulmány korábbi szakaszaiban eltéréseket a tagállamok között már ami a legfontosabb motivációkat illeti a hatásvizsgálatok elvégzésére. Az egyik, amit megállapítottunk, eltérőek a hangsúlyok a tagállamok között a környezeti társadalmi hatások tekintetében, illetve az administratív teher tekintetében. Sok esetben a költségeket próbálják csökkenteni hatásvizsgálatokkal, illetve az administratív terhet a vállalkozások számára, más esetekben pedig inkább a környezeti, társadalmi hatásokat vizsgálják, nem csak a költségeket, a vállalkozások költségeit. Nem csak egy-egy elemmel foglalkoznak a hatásvizsgálatok, de ezeknek az elemeknek a súlya eltérő az EU egyes országaiban bizonyos mértékig olyasmit figyeltünk meg, hogy szüks, különbség van a dereguláció, illetve a jobb szabályozás között megpróbálják az egyik esetben korlátozni az új javaslatok, az új szabályozási elemek számát, a jobb szabályozási területen pedig próbálják javítani a színvonalat, maximalizálni a hatását a jogszabályoknak, és nyilvánvaló, hogy különbözőek a hangsúlyok, a deregulációs és a jobb szabályozási elem alkalmazásában. Például Dánia esetében azt láttuk, hogy nagyon fontos számukra a költség és az administratív teher csökkentése. Más szempontokat is figyelembe vesznek, de világosan kirajzolódik ez a hangsúly. Kevésbé érvényesül ez a megközelítés az Európai Unióban, illetve más tagállamokban, Franciaországban például ahol a rendszer az európai szintű eredményeket is felhasználja bizonyos mértékig. Ez azt jelenti, hogy látjuk, hogy a hatásvizsgálatoknak a módszertanában is tükröződnek a különböző motivációs elemek. A hangsúlyok tehát eltérnek az egyes hatásvizsgálati rendszerekben. Például amikor a különböző tagállamokat vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az iránymutatásokban a költség, hatás, illetve a kvantitatív, kvalitatív módszerek megoszlásában meg különbözőek a megközelítések. Jelen vannak ezek az elemek minden esetben, de különböző hangsúlyjal. Aztán még egy érdekes dologra rámutattunk, mégpedig arra, hogy úgy tűnik, hogy van egyfajta tendencia, hogy a kvalitatív módszerek felé mozdulnak el, illetve az előnyök felmérése irányában, sokkal inkább, mint korábban. Ilyesmiről hallottunk már korábban is, olyanoktól, akik az európai hatásvizsgálati rendszerrel foglalkoztak, illetve tagállami képviselőktől is, Dániából, illetve más tagállamokból, hogy van egy ilyen tendencia, egy ilyen változás, hogy elsősorban a kvalitatív módszereket használják egyre jobban, és az előnyöket próbálják feltárni. Aztán a második kategóriája a megállapításainknak, ami a hatásvizsgálati rendszereket illeti, és talán ez a legfontosabb a mai meghallgatás szempontjából, az eddig gyűjtött információk alapján kétféle felülvizsgálati módszerrel találkoztunk. Az egyik egy minőségellenőrzési módszerben valósul meg, a módszerekkel és az adatok bemutatásával kapcsolatos ez, mennyire robusztusak a használt módszerek, mennyire érthetőek, világosak, a következtetések valóban következnek-e a bizonyítékokból, a tényekből. A másik pedig a jogi eljárásokra vonatkozó felülvizsgálatot illeti. Azt vizsgálják, milyen lépéseket tettek, milyen kötelezettségeket tartottak be, betartották-e ezeket a megfelelő lépéseket, megtették-e, konzultációt lefolytatták-e, stb. Az ilyesfajta felülvizsgálatnak a, a megjelenése tagállami szinten EU szinten is egyre jellemzőbb, és ez kapcsolódik a hatásvizsgálati rendszer irányításához. Ami a minőség ellenőrzési módszert, megközelítést illeti, amikor a módszereket vizsgálják, ebből az derül ki, hogy azt vizsgálják, hogy megvan-e a megfelelő szakmai hozzáértés. Ez kapcsolódik a jobb szabályozási egységek munkájához, ezek szakmai részlegek metodológiai fókusszal. Ahol ez az elem jelen van, ez a folyamat el is indul, és sokkal több jogi műveletre vonatkozó, vagy jogi eljárásokra vonatkozó felülvizsgálattal találkozunk. Ami a különböző kormányzatok munkamódszereit illeti a tagállamok, illetve az Európai Unió szintjén, meghatároztunk három különböző munkamódszert. Centralizált, decentralizált rendszereket különböztettünk meg, illetve azt vizsgáltuk, hogy a megfelelő testületek kapcsolódnak-e a hatásvizsgálatokhoz. Ami a központosított felülvizsgálatot illeti, találtunk példát arra, hogy milyen testületekkel végzik ezeket. Ezekben az esetekben persze központi testületekről van szó. Erre példa az Európai Unió hatásvizsgálati testülete. Az Európai Bizottság működteti ezt, központi szerv, az egyetlen és legfőbb feladata a hatásvizsgálati tanulmányok felülvizsgálata. Aztán az Egyesült Királyságban működik egy szabályozáspolitikai testület. Ez külső testület, de központosított szerepet lát el. A legfontosabb szerepe, feladata a javaslatok hatás vizsgálata. Talán ez hasonlít legjobban az Európai Unió hatásvizsgálati testületének funkciójához. Más példákat áttekintve, például a központosított felülvizsgálatot az Egyesült Királyságban már említettem a jó szabályozási testületet. Ennek az a feladat, hogy az Egyesült Királyságban érvényesítse ezeket a szempontokat. Az egyik feladata a hatásvizsgálatok kezelése, de nem az egyetlen feladata ez. Németországban van egy hasonló testület, egy központosított testület. Nem elsősorban hatásvizsgálatokkal foglalkoznak, de azért ezekkel is. A feladata az, hogy modern módszertanokat alkalmazzon és csökkentse az administratív terheket, többek között hatásvizsgálattal is foglalkozik. Aztán a másik féle felépítés, amikor egy minisztérium, egy kormányzati szerv központi koordináló szerepet tölt be, és minőség ellenőrzési funkciót lát el. Dániában például a pénzügyminisztérium tölti be ezt a szerepet, részt vesz a minőség ellenőrzésben is. Más példák olyan testületekre vonatkoznak, amelyek nem kormányzati testületek, de magas szintűek, akár a miniszterelnöki hivatalhoz is tartozhatnak. Olaszországban például a kabinet egy részlege foglalkozik a hatás vizsgálatok teljes körűségével és megfelelőségével. Ez egyfajta minőségellenőrzés és folyamat ellenőrzés és eljárás ellenőrzés. Hasonló a helyzet Németországban, a kancellári hivatalban. Itt is van egy olyan részleg, amely az eljárási felülvizsgálatokat végzi. Vannak hatásvizsgálati osztályok az Európai Bizottságban és a különböző főigazgatóságon. Ezeknek a feladata, hogy a hatásvizsgálatokat támogassák az egyes főigazgatóságokon belül. Hasonlóan működik az Egyesült Királyság kormányzatának a jobb szabályozási egysége. Ezek inkább támogató szerepet töltenek be, nem csak minőség ellenőrzést végeznek. A háromféle felülvizsgálat mellett vannak külső funkciók is, külső jellegű vizsgálatok, ezek inkább a konzultációhoz kapcsolódnak. Úgy gondoljuk, hogy az eddigi adatok alapján a konzultáció is lehet egyfajta felülvizsgálat, akár a kormányzaton belül. Például ez a helyzet Németországban, ahol a minisztériumok közötti konzultáció fontos szerepet kap, illetve az érdekeltekkel és a nyilvánossággal is egyeztetnek. Ez a fajta felülvizsgálat alkalmas arra, hogy minőségellenőrzést is ellásson a módszerek tekintetében, és azt is biztosítani lehet, hogy a megfelelő hatásokat vizsgálták, illetve a megfelelő érdekelteket vonták be. Ez egyébként igen hatékony módszere a vizsgálatoknak. A különböző vizsgálati típusok nem kizárólagosak. Sok esetben a centralizált, decentralizált módszereknek egy keverékével találkozunk. És a decentralizált, centralizált aspektusok sokszor keverednek egymással, a miniszteri szinteken, illetve az akár ennél magasabb szintű döntéshozói szinteken az Egyesült Királyság és az EU a különböző típusú vizsgálati rendszereket vegyíti, a centralizált, illetve a decentralizált vizsgálatokat. Az előzetes következtetések tekintetében a következőket tudom elmondani. Ezek előzetes eredmények egyelőre, de azt látjuk, hogy természetesen nagyon fontos a hatásvizsgálati testület függetlensége a szabályozó testülettől, ez nyilvánvaló a minőségellenőrzésben, így kell, hogy érvényesüljön ez az elv. Amint már korábban is említettem, a különböző szinteken történő vizsgálat is nagyon fontos. Például decentralizált szinten elképzelhető, hogy nagyon szakmai, szakértői testületek működnek, lehet, hogy nem kellőképpen függetlenek, de nagyon sok adatot szolgáltathatnak a szabályozók felé, és ugyanakkor egy másik szinten centralizáltabb módszerek is érvényesülhetnek. Különböző szinteken lehet tehát központosított és decentralizált is a vizsgálat módszere. Végül pedig azt is megfigyeltük, hogy olyan helyzetekben, amikor a hatásvizsgálatok felülvizsgálatának a feladata, vagy a tervezeteknek a vizsgálatának a feladata egyetlen testületre hárul, sokszor inkább a tervezetet vizsgálják, mint a hatásvizsgálatot, vagy a hasás, hatástanulmányt politikai megvalósíthatósága szempontjából, és nem a hatásvizsgálatot ö, tekintik át minőségi szempontokból, vagy robusztusság szempontjából. Ez nem feltétlenül jobb szabályozáshoz vezet, illetve ahhoz vezethet, de a hatásvizsgálatok minőségét nem feltétlenül biztosítja. Ezt is figyelembe kell venni. Aztán általánosabb érvényű összefüggésekre is rámutatunk. Mint már korábban említettem, különböző motivációból jöhetnek létre hatásvizsgálatok. Különböző okai lehetnek a hatásvizsgálatok végzésének, és ennek a metodológiára, a módszertanra is hatása van sokszor az administratív terhekre, költségekre összpontosítanak, ez azt is jelenti, hogy a kvalitatívabb jellegű vizsgálatokat nem végzik el, vagy a társadalmi hatásokat nem olyan mélységben vizsgálják, ahogy kellene. Ahogyan láttuk a tagállamok és az EU szintjén is, a hatásvizsgálati testület egyedülálló szerepet tölt be, de egy kicsit más a fókusza is, már ami a a költség megközelítést vagy a kvalitatív megközelítést illeti. Az egyik legfontosabb végső megállapításunk az elmélet és a gyakorlat közötti különbségtételt illeti. A hatásvizsgálat olyan koncepció, amit nagyon sokféleképpen lehet a gyakorlatba átültetni. Az Európai Unióban is érvényesül ez, és a különböző tagállamok között is, és azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy iránymutatások is érvényben vannak. Egészen nagy eltéréseket tapasztalunk a gyakorlatba való átültetés terén, tehát más a gyakorlat, mint ahogyan a hatásvizsgálatok működnének az elméletben az 1980-as években már kidolgozták ezt a módszert, de a gyakorlatban nem sok minden történt. És a közel múltban erősödött meg ez a fajta lendület, hogy hatékonyabban érvényesüljenek a gyakorlatban ezek az elvek. A legfontosabb kérdés, nem könnyű kérdés ez, de ezt kell megválaszolnunk a kutatás során, a hatásvizsgálatok, ezeknek a rendszerei milyen hatással vannak a döntéshozatalra? Vajon a hatásvizsgálatok pozitívan befolyásolják-e a hat- döntéshozatalt? Olyan helyzet is kialakulhat, amikor a hatásvizsgálat igen nagy, magas minőségű, de nem feltétlenül érvényesül a gyakorlatban gyakorlati döntéshozatali ö, eredményekben. És ez olyasmi, amit egy kutatásban figyelembe kell venni, különösen az interjúk során fogjuk ezt vizsgálni tagállami szinten és európai szinten egyaránt. Úgy gondolom, nagyjából ennyi lett volna a részemről. Köszönöm szépen a figyelmet. Dank gibt es Fragen von Seiten der Köszönöm szépen. Kívánnak-e a kollégák kérdést feltenni? Nekem lenne egy kérdésem. Néhány hete e, itt van, e, e, vagy ismerem a számbevőszék egyik jelentését. Nem tudom, hogy ismerjem, ha nem, akkor majd megkérem a munkatársaimat, hogy jutassák el önhöz ezt a számbevőszéki jelentést, mert ebben olyan fontos felismerések vannak, amelyek talán segítenek majd a tanulmány elkészítésekor. Ismeri ön ezt? Jó, ismeri, jó, akkor rendben van. A bizottság részéről Michael Gréminger úr van jelen, vagy Angélika először, és utána a bizottság? Nem, először a bizottság. Gréminger úr parancsoljon. Jó napot kívánok! Michel Grémigernek hívnak. A jobb minőségű jogalkotás és hatástanulmány részlegvezetője vagyok. Röviden szeretnék a bizottság közleményéhez hozzászólni, jobb jogalkotás, intelligensebb jogalkotás. Egy PowerPoint prezentációt készítettem el, és ezután az ön által éppen említett számbevőszéki jelentéshez is hozzászólnék. A bizottság október 8-án adta ki az intelligens jogalkotás közleményt. Ebben kifejti, hogy a jobb jogalkotási munkát hogyan kívánja tovább fejleszteni. Ennek a munkának az egyik alap alapját átfogó nyilvános konzultációk jelentették minden érintettel és fontos szereplővel, másrészt pedig a számvevőszék auditjának az eredményét is figyelembe vettük, hiszen ők megvizsgálták a hatásvizsgálatok működési mechanizmusát az EU-ban. Alapvető fontos megállapításokat tettünk mindezek alapján. Elsősorban arról van szó, hogy intelligens jogalkotás szabály és szabályozásra kell törekednünk az egész jogalkotási ciklusban. Másodszorban a jobb jogalkotás továbbra is közös feladat a tagállamok valamennyi intézménye és minden érintett csoport számára. Harmadsorban a különböző érdekcsoportok aktív részvételét kell biztosítani, annak érdekében, hogy hatékonyan lehessen meg is megvalósítani a jobb jogalkotási szempontokat. Nézzük meg, hogy az egész politikai ciklusban hogyan működik ez a jobb jogalkotás. Kiindulhatunk a hatásvizsgálatok rendszeréből, a szemüvészék azt szögezte le, hogy ez alapvetően egy hatékony rendszer, a, ugye a mindennapi gyakorlatban sikeres. Ez volt eddig a legátfogóbb ellenőrzés audit a hatásvizsgálatok rendszerével kapcsolatban. A számvevőszék részletesen, mint egy 110 hatásvizsgálatba tekintett bele, 120 kérdést tett fel, és 200 interjút, beszélgetés folytatott le különböző érdekcsoportokkal. És arra az eredményre jut a számvevőszék, hogy a bizottság hatásvizsgálati rendszere segíti a bizottságot abban, hogy jobb jogalkotási javaslatokat terjesszen elő. A szakértőknek az a véleménye, hogy ez végső soron konkrétan a jogalkotási javaslatok magasabb minőségét is eredményezi, tehát ez a rendszer hatékony. Talán még egy megjegyzés a számlövőszéki jelentéshez kapcsolódóan. Egyértelmű pozitív az értékítélet az Impact Assessment Board, a hatásügyeleti testület kapcsán. Creighton úr is megemlítette, és egyértelművé tette ezt a Kokogú bizottság ülésén. A bizottság a közleményben világosá teszi, hogy erre a rendszerre építeni lehet, hogy ez a teljes lehetséges hatását ki tudja fejteni. A legfontosabb lépés az, hogy ez nem maradjon egy ex-ante értékelés, hanem, hogy amikor már elfogadták a jogalkotási javaslatokat, akkor vizsgáljuk meg, hogy a bizottság és az intézmények által elfogadott javaslatok mennyire hatásosak meg kell vizsgálni, hogy a tényleges költségük, hasznuk, eredményességük, stb. milyen, és hogy egy valóban hatékony és eredményesen működő felülvizsgálatra szükség van-e. Itt a legfontosabb elem az, hogy egy management approach egy olyan megközelítésre van szükség, amelynek egy folyamatos nyomon követés a lényege és szisztematikusan ex post értékelésekre is szükség van az európai jogszabályokkal kapcsolatban. Eddig ez elsőbben a kiadási programokkal kapcsolatban valósult meg, a jogalkotás értékelésének a nehéz feladatát a jövőben a tagállamokkal szorosan egyeztetve akarjuk elvégezni, hiszen a tagállamok eh, helyben rendelkeznek a releváns eh, eredményekkel, és ők tudják legjobban megítélni egy, egy jogszabály eredményességét, hatásosságát. Az úgynevezett fitness csekkel megpróbálunk nem csak egyes eh, jogszabály szövegeket vizsgálni a hatás hatásuk, illetve az eredményességük tekintetében, hanem azt is megpróbáljuk nézni, hogy különböző jogalkotói intézkedések csomagja milyen hatást fejt ki bizonyos célcsoportokra, vagy területekre, ágazatokra, majd akarjuk nézni, hogy vannak átfedések, inkonzisztenciák, vannak-e joghézagok. Átfogó stratégiai értékelést akarunk végezni, hogy meg legyen az esetleges felülvizsgálati munkának, vagy a módosított jogszabály, javas, módosító javaslatoknak a, alapja. A megvalósítást is mérni szeretnénk, a közlemény erre vonatkozó javaslatokat is tartalmaz. A közlemény másik része az összes intézmény közös felelősségével foglalkozik. A bizottságnak az a véleménye, hogy van lehetőség arra, hogy konkrét előrelépés történjen. A számövőszéki jelentés itt is nagyon, milyen nagyon konstruktív javaslatot tartalmaz, gondolok például arra, hogy szisztematikusan, rendszeresen a különböző tanácsi formációk és parlamenti szakbizottságok meg kell, hogy vitassák a hatásvizsgálatokat. Ez is hozzá tartozik a Better Regulation legfontosabb elemeihez. Hogyha a további javaslatok történnek, akkor talán a tagállamokban is készülhetnek hatásvizsgálatok amelyekkel a bizottsági hatásvizsgálatok eredményességét vizsgálják. Megnézzük azt, hogy mit jelent ez konkrétan az érintett tagállamok számára, így, hogy ilyen módon a saját tárgyalási pozíciókat tudják erősíteni a tagállamok is. A harmadik pont különböző érdekcsoportok és a nyilvánosság bevonása. Itt a bizottság konkrét intézkedést tett. Mi szerint jövőben a bizottság nem csak 8, hanem 12 hetet bocsát rendelkezésre, hogy mindenki a véleményt nyilváníthasson, és ilyen módon az érdek csoportok hatékonyabban részt tudnak venni a konzultációs folyamatban. Ez nagyon fontos, hogy egy adott területe kapcsolatban minden véleménnyel megismerkedhessen a bizottság. Egy dolgot szeretnék eh, leszögezni. A bizottság már a 2009-es irányelvében világosá tette, hogy minden hatás vizsgálat eh, és ennek minden részletes eleme, akár a problémafelvetés, akár a cél, akár a rendelkezésre álló cselekvési alternatívák és a, a hatások kapcsán konzultációra van szükség. Azaz, ez egy konzultációs lánc. Időben kell elkezdeni a konzultációt, bevonni az érintetteket, a probléma felvetést tisztázni, a célt definiálni, hogy nehogy túl későn derüljön ki a konzultációs folyamatban, hogy valamilyen fontos szempontról megfeledkeztünk. A 2010-es munkaprogramban a bizottság világossá tette, hogy ilyen úgynevezett roadmap-eket, úti terveket kell készíteni minden fontos javaslat számára. Ma szóval fogadták el egyébként ezt a munkaprogramot a bizottságban és új és új üti tervekből lehet tájékozódni arról, hogy a tervezett konzultáció és hatásvizsgálattal kapcsolatot, kapcsolatos munka hogyan fog kinézni a következő 12-24 hónapban. Az érintettek, az érdekcsoportok a megfelelő bizottsági szolgálatnál tájékozódhatnak, és jelezhetik aggájukat, vagy bármit, amit fontosnak tartanak. Ilyen módon szeretnénk az érintett csoport vállalatok minél hatékonyabb bevonását biztosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Angelika Nibrel, és utána Vixelem kollega. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a két külső előadónknak, szakértőnknek, és köszönöm a bizottság képviselőinek is a tájékoztatást. A két szakértőnknek két kérdést szeretnék feltenni. Az első kérdés végül is a munka módszerükre vonatkozik. Önök a különböző hatásvizsgálatokat értékelik, amelyek a tagállamokban készülnek, ezeket elemzik, szembeállítják egymással, vagy összehasonlítják, és azt mondják, hogy eltérőek az eljárások, a struktúrák a tagállamokban, az ellenőrzés volumene és hatája is eltérő a kérdésem tehát az önök az a következő. Milyen kritériumok alapján kerül sor azután az értékelésre? Mi a leitmotív, a veszérmotívum, hogy ne almát hasonlítsuk össze körtével? Ezt hogyan tudják biztosítani? a függetlenség, vagy a döntési folyamat transzparenciája, vagy kevesebb bürokrácia? Tehát mi a kritérium, a legfontosabb kritérium, amikor az értékelést végzik? Második kérdés. Beszéltek arról, hogy a további munkáik során a hatásvizsgálatok, hatástanulmányoknak a jogalkotásra gyakorolt hatását is elemezni kívánják. Én ebben a hát törekvőben támogatom önöket, csak egy kicsit tágabban kellene ezt megfogalmazni, hiszen számunkra a jogalkotók számára nem csak az fontos, hogy ami a hatás vizsgálatból mm, eredményként megszületik, az bekerüljön a jogalkotásba, hanem minden irányel, minden rendelet egy célt követ. Az eredményesség ellenőrzését a gyakorlat vonatkozásában kell végezni. Tehát milyen célokat követünk egy jogalkotással, és azután ex post a gyakorlatban, ami megvalósul, az hogyan, milyen viszonyban áll ehhez, hiszen azt hiszem, hogy ez gyakorlatban mi eredményesség a legfontosabb. Nem elég azt megkérdezni, hogy amit a hatásvizsgálati testület eldöntött, az a jogszabályba bekerült-e. Nem ezt akarjuk. A lényeg, ez, ez csak úgy igazából csak a politikusokat érdekli, akik a, tagá, a hatásvizsgálatok tényeit felhasználják a jogalkotási munkában de a döntő az az, hogy ami a politikai akarat, az a gyakorlatban is tetten érhető el később hogyha tehát megalkotunk egy jogszabályt, akkor végül is ez azt eredményezi-e, hogy Európában csökken a, a káros emisszió, igen vagy nem, tehát ez, ez a döntő. És akkor lehet, hogy kiderül, hogy a hatásvizsgálat segített abban, hogy ebbe vagy abba a politikai irányba akarjunk tovább lépni. Köszönöm szépen, Wikström kolléganő. Úrforande. Och jag vill också fortsätta på det. Köszönöm. Én is szeretném akkor ezt a gondolatmenetet eh, folytatni. Nyilvánvalóan van politikai akarat a politika minden szintjén arra, hogy eh, független, objektív hatástanulmányok szülessenek. Azt gondolom, hogy ezzel mindannyian egyetértünk. De az is igaz, hogy eh, ezek a hatástanulmányok szélesebb körben felhasználhatóak kell, hogy legyenek. Tehát nem csak arra kell használni őket, hogy bebizonyítsuk azt, hogy az, amit a bizottság végre akar hajtani, az végrehajtható, hanem arra is figyelniük kell, hogy mélyebben elemezzék az adott kérdést. És őszintén szólva észszerűbb lenne ha ez az intézet, vagy ez a központ olyan módon lenne megszervezve, hogy a parlament gyakorolhatna felette ellenőrzést. Svédországban, az én hazámban egy olyan hatástanulmány készítő intézet működik, amelyet a parlament ellenőriz. Tehát, eh, hogyha mi a politikai munkánkat el akarjuk végezni, és a politikai akaratunkat ki akarjuk nyilvánítani, és a politikai folyamat egy korai szakaszában akarunk hatástanulmányokat látni, akkor ehhez ez kell. A kérdésem tehát a szakértőkhöz az, hogy mi a véleményük erről, az Európai Parlament a már erre a célra elkülönített erőforrások mellett, ugye vannak, vannak külső szakértők, van könyvtár, van titkárság, hogy ezeken túlmenően az Európai Parlament felépítsene egy olyan erőforrást, adatbázist, amely tényleg lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy a politikai izmainkat megfeszítsük a politikai folyamat egy korai szakaszában, tényleg komolyan vegyenek minket, és már korai szakaszban is bevonjanak a munkába. Nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottság készíti a jogalkotási jelentéseket, illetve a jogalkotási javaslatokat, és ahelyett, hogy mi eh, mondjuk eh, saját eh, kezdeményezésű jelentésekkel foglalatoskodnánk, például a hatástanulmányokat meglovagolhatva dolgoznánk. Köszönöm. Köszönöm szépen, a szakértőknek adom meg a szót. Thank you. Um, if I start with, with the last... Köszönöm, hadd kezdjem akkor én is az utolsó kérdéssel, nevezetesen azzal, hogy a parlament hogyan tudja az ellenőrző szerepét erőteljesebben kifejezni mondjuk a bizottsági hatástanulmányok felhasználásával, nos akkor ott van az az érv, amit önök is használnak, hogy, és alapvetően arról van szó, hogy a hatástanulmány célja az az, hogy mi értelme is van, mi, mi, miről szól, hiszen 27 joghatóság él egymás mellett, létezik egymás mellett az EU-ban, és nagyon sokszor sokféle kimenete van egy dolognak, ráadásul ezek néha ellentmondásosak, tehát ott vannak például az üzleti érdekek, ott vannak a fogyasztói érdekek, ezek néha összeütköznek egymással. Tehát, hogyha a parlament konkrét kérdéseket, konkrét eredményeket akar megvizsgálni, akkor jó lenne, hogyha ezeket korábban tudnák hangoztatni, és a bizottság akkor abba az irányba indulna el, később pedig lehetne akkor mással foglalkozni. Még egy korai szakaszban önöknek jelenleg nincsen megfelelő adatuk, bizonyítékuk, nincsenek meg az adatok, holott az ilyen hatástanulmányokkal megerősíthetnék az érvelésüket, az érvrendszerüket, az úti tervet felhasználhatnák arra, hogy a parlament milyen kimenetet szeretne, milyen eredményeket szeretne látni. Tehát, mint a tudományban, fontos az, hogy minden lehetséges eredményt figyelembe vegyünk. Mondjuk vegyük példának a néhány héttel ezelőtti anyasági szabadságról szóló vitát, nyilvánvalóan hiányzott bizonyos információ a hosszú távú haszonról, például az egészségre gyakorolt hatásról, a nők további életére gyakorolt hosszú távú hatásokról nem álltak rendelkezésre adatok. Tehát felmerül a kérdés, hogy szükség lenne egy független intézményre, amely a bizonyítékok alapján segítene értékelni. De természetesen minden döntés végül is politikai döntés. Önöknek mennyiségi, minőségi információ alapján kell döntést hozniuk. A, természetesen az Európai Bizottság is minőségi munkát végez, illetve a hatástanulmányok minőségét vizsgálja ami azért fontos, mert olyan messze vagyunk az, a polgároktól, hogy ilyenek segítségével sikerül csak a hatásokat megvizsgálni. Ahol ez lehetséges, tehát azt meg kell tenni a, a bizottság szintjén és az Európai Parlament szintjén. Würde, ich würde die Gutachten arra kérném a szakértő asszonyt, hogy kicsit óvatosabban fogalmazzon. Nem vagyunk mi nagyon messze a polgároktól, és talán bizonyos szakértőknél is a képviselők azért közelebb állnak a polgárokhoz. Ez csak egy észrevétel volt. Köszönöm, én nem értékítéletet mondtam, hanem egész egyszerűen azt mondtam, hogy előbb van az önkormányzat, aztán a regionális kormányzat, aztán a nemzeti kormányzat, és e fölött van az európai e, intézmények, tehát e, ebben a szempontból állnak távol a, a választópolgároktól. E, tehát nem értékítéletet fogalmaztam meg. Akkor most megnézem, hogy mik is voltak a kérdések, további kérdések. Igen, szóval mi Meg fogjuk vizsgálni, hogy az jelenleg létező folyamatok milyen hatással vannak az eredményekre, illetve a lehetséges kimenetekre. Ezt vizsgáljuk, amennyire csak lehetséges. Az előzetes vizsgálatok alapján azt mondhatjuk, hogy a hatástanulmány sajnálatos módon az EU szintjén nincsen becsatornázva a döntésekbe nagyon elkülönül attól, hogy minek tekintjük, és hogy ténylegesen mi a szerepe. Először is részleteiben kell azt megvizsgálni, hogy milyen eredmények, milyen, milyen folyamatok jeleznek, jelentkeznek, milyen, ered, milyen eredményeket milyen eredményekhez vezetnek, milyen aspektusokat veszünk figyelembe, milyen eredmény az elvárható, illetve a kívánatos. Ezzel kapcsolatban fogjuk majd letenni a jelentésünket. Nem tudok arról, hogy exante eh, hatástanulmányokat rendkívül rigorózusan utána aztán figyelembe vettek volna a tagállamokban, vagy mindenhol az EU intézményeiben, holott az akarat úgy tűnik, hogy megvan erre, európai szinten legalábbis, hiszen ezt mondta az Európai Bizottság is. Úgy tűnik, hogy több hangsúly van az ex post eh, értékeléseken. Remélem, hogy ezzel sikerült válaszolnom a kérdéseikre. Köszönöm. Van-e kérdése még valakinek? Nincsen. Akkor hagyjuk, hogy a szakértők tovább szakértsenek, és eh, azt hiszem, hogy ha majd elkészülnek a munkával, azt megint prezentálni fogják. Köszönöm szépen eh, a eszmecserét. Négy óra, rátérhetünk az ötödik napi rendi pontra, ami a hitel minősítő intézetekről szóló rendelet módosításával függ össze. Nem akarom már hosszúra nyújtani a bevezetőt, hiszen ez egy olyan vélemény, ami a gazdasági bizottságnak szeretne megfogalmazni egyfajta üzenetet vagy jelzést kívánunk adni. A kollégák benyújtottak módosító indítványokat, megpróbáltuk ezeket kompromisszummal ötvözni. Itt van a szavazó lista, azt javaslom, hogy kezdjük is el rögtön a szavazást, ha csak valaki nem kíván hozzászólni. Tájn kolléganő. Csak azt szeretném bejelenteni, hogy a 21-es módosítóval, Rédner kollega módosításával kapcsolatban egy szóbeli módosítót szeretnék majd benyújtani, vagy elmondani. Itt az európai hitelminősítőkkel kapcsolatos részt szeretném egy kicsit gyengíteni, hogy mindenki el tudja fogadni. Egy gyakorlatias kérdésem lenne. Ha megnézzük a szavazó listát, három pontban eltérünk a raportőr véleményétől. Hogyha ez a többi frakcióban is ez a helyzet, akkor azt hiszem, hogy ezekről blogban szavazhatunk, és azt hiszem, hogy ez nyolc oldalra való tekintettel ez leegyszerűsítené a dolgokat. Ez a négyes módosítóról van szó, ez a raportőr módosítója, a raportőr nyolcas számú módosítója, azután a kilences, ugyancsak a jelentéstevőjé, és aztán a 16-os. Tehát akkor ezeket vegyük ki, és ezekről külön, külön szavazzunk, a többiről pedig lehet egy blogban szavazni. Nem, akkor azt javas. Jó, tány kolléganő. Az egyes kompromisszumnál részenkénti szavazást kérünk, tehát ezt ne vegyék be a blogba. Egyes kompromisszum és Bodúr 25-ös módosítója. Erről külön szeretnénk szavazni. Az egyes kompromisszummal elintéznénk Bodur 25-ös számú módosítóját. Akkor miről szavazunk külön? A 25-öst azt nem akarjuk belevenni ebbe a csomagba, vagy ebbe a blogba. Akkor a 25-ösről 25 nem is fogok szavaztatni, hogyha az egyes kompromisszumot már elfogadtuk. Jó, szavazzunk először majd az egyes kompromisszumról, és lehet, hogy megoldódott a probléma. Rapkai kollega, nem? Jó, akkor menjünk sorban. Először kérjük azt a, azokat a módosítókat, ahol amiről külön akartak szavazni, a szóbeli módosítóval, utána az egész csomagról szavazunk, és utána jön a zárszavazás. Rendben van, akkor így járjunk el. Négyes módosító, ez a raportőr javaslata, mellette ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Következő egyes kompromisszum, ki van mellette, ki ellenzi, ki tartózkodik, ezt is elfogadtuk. Következő nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es módosító a szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Következő 16-os módosító, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik. Ah, igen, volt a többség, elfogadtuk. 21-es Rétner úr módosítója, Tájna asszony szóbeli módosítójával, ezt kérem mondja el, mert nincs itt leírva a papíron hogy megvan minden frakciónak ez a szóbeli módosító? Kérem, olvassa fel. Jó, angolul felolvasom. Az első mondatban a consider szó helyett az investigate szerepel. Investigate. Az Európai Uniónak ki kellene vizsgálnia egy közvélemény minősítő intézet kialakítását. Restricted by commercial considerations. The agency should Äh, and, and äh, it, the normal version was produce, and now they're changing. it a produce, produce helyett consider szerepeljen. by rating agency registered and operating in European Union. Good. Also eine etwas schwächere Formulierung. Kicsit legyengítettük a megfogalmazást. Rechner kollega egyetért, igen a módosító indítvány benyújtója egyetért a szóbeli módosítóval, Rapkai kollega. Nem akarom itt megzavarni a dolgot, de a 20-as módosítóról is kérem, hogy még külön szavazunk, aztán a többiről lehet blogban. Rendben. Akkor jó, először most ezt zárjuk le, és majd a 20-as az később jön a szavazó listán. 21-es, Régner Tyne, ki támogatja? ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Most a legutolsó, a 20-as módosító, ki van mellette, ki ellenzi, ki tartózkodik, ezt is többséggel elfogadtuk. Akkor most szavazzunk az összes többi módosítóról, hát kivéve értelmszerűen amir azokról, amelyekről már szavaztunk, ki támogatják Kifo- egy ellenvetésem van, most egy kicsit összezavarodtam. Szerettem volna, hogyha külön szavazunk a Bodúr 28-as módosítójáról, a 29-esről, de ezeket már a kompromisszummal lefettük. A kompromisszummal ezeket elintéztük már. Akkor még egyszer. Tehát az összes többit ki támogatja, ki ellenzi, akkor elfogadtuk. És most az egész véleményről szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, ezt is elfogadtuk. Ha, rendben van, akkor ezt is kipipálhatjuk. Következő napirendi pontunk a hatos Diana Wallis jelentése Róma 2-ről, a jelentéstevője szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák bizonyára emlékeznek arra, hogy ez az a kérdés, ami még nyitva maradt a Róma 2-vel kapcsolatosan. Ez eh, a személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos téma. Korábban is hallottunk már erről a bizottságban, többször tárgyaltuk ezt a témát. Az idő igazából nem szorít minket, úgy is dönthetünk, hogy nem lépünk fel semmilyen irányban, de továbbra is megvan ez a hiányosság a Róma 2 rendeletben, és a média világában pedig ez problémát okoz, pedig ez a terület egyre inkább globalizálódik munkadokumentum is lesz ezzel kapcsolatosan, angolul fogjuk kiadni. Elnézést, hogy ez így van, ez egy munkadokumentum, de azért még egyszer hangsúlyoznám, hogy nem sürget minket semmi. Mégis úgy gondolom, hogy jobb, ha inkább beavatkozunk valahogyan ezen a területen, mint hogyha nem szólunk bele ebbe. A bizottság a mi lépésünkre vár, a munka dokumentum bizonyos elképzeléseket tartalmaz arról, hogy véleményem szerint hogyan is áll ez a folyamat a meghallgatás után. A nyári időszakban megragadtam a lehetőséget, hogy a korábbi munkadokumentumot nyilvánosságra hozzam a kolléziós joggal foglalkozó weblapon. Ennek eredményeképpen több tudományos szakértő és mások is vitát indítottak, egyfajta beszélgetést arról, hogy milyen javaslatokkal élhetnek ebben a tekintetben, és több jó javaslat is érkezett, és ez nagyon jó alkalom volt arra, hogy a szakértőket meghallgassuk, sőt olcsóbb is, mint egy valódi meghallgatás itt a parlamentben, úgyhogy én ezt javasolnám is a jövőre nézve, néhány perc múlva majd elmondom az eredményeket is. A vélemények nagyjából a tétlenségtől az egészen drasztikus akciókig, lépésekig terjedtek. Az a probléma, hogy bárhogyan is lépünk európai szinten, ezek a jogok, illetve ezek a problémák globális szinten is érvényesülnek, és jelentős nehézségek merültek fel az Egyesült Királyságban az úgynevezett rágalom turizmussal kapcsolatosan. Az Egyesült Államok joghatósága alá eső kés, esetekkel összefüggésben az első alkotmánymódosítás szerinti jog a szólásszabadsága kapcsolatosan nagyon lényeges az, e-, az Egyesült Államokban a legfelsőbb bíróság pedig elképzelhető, hogy ezeket a jogokat bizonyos mértékig korlátozni kívánja azokon a területeken, ahol egy magánszemély, tehát nem nyilvánosan működő személy jogairól van szó. Ez az a terület, ami világszerte nehézségeket okoz jelen pillanatban, illetve fejtörést okoz a szakértőknek kicsit közelebb saját berkeinkhez. Bizonyára a kollégák is tudják, hogy az izlandi parlament bizonyos mértékig a pénzügyi válság hatásai miatt egy új médiatörvény tervezetet adott ki, amely megerősíti a szólásszabadságot, és egy olyan helyzetet irányoz elő, amelyben elképzelhető, hogy izlandi székhelyet keres magának sok újságkiadó média vállalat, hiszen olyan média törvényt próbálnak elfogadtatni, amely nagyon sok szabadságot biztosít számukra. Felmerül a kérdés, persze, hogyha ezt a médiajogot elfogadják, médiatörvényt törvényt Izlandon hogyan segíti ez elő vajon az EU-s tagságukat? Ezzel kapcsolatosan mindannyiunknak el kell gondolkodnunk, együtt kell működnünk. Nem feltétlenül illeszkedik ez az Európai Unió jelenlegi megközelítésébe, ez a törvényalkotási meg elképzelés. Az internettel kapcsolatosan amikor a letöltés és nem a feltöltés pillanatában jelenik meg egy figyelmeztetés, legalábbis a, az izlandi törvénytervezet szerint, és véleményünk szerint ez nem a kívánatos megoldás. Ezek azok a kérdések, amelyeknek tudatában kell lennünk globális összefüggésekben vizsgálva a munkánkat. Arra a megbeszélésre visszatérve, amit a kollíziós kérdésekkel foglalkozó weboldalon folytattunk, az egyik szakértő, egy résztvevő szakértő, Jan van Heim professzor felhozott egy esetet, egy szabályt, amit talán beilleszthetnénk a Róma 2 rendeletbe, akár többet nem is kellene tenni szerinte. Én első látásra úgy gondoltam, hogy ez eléggé kiegyensúlyozott megoldás volna, és nagyon szeretném, hogyha a kollégák tanulmányozva ezt a dokumentumot elgondolkodnának ezen a megoldáson, érdekel a véleményük. A megoldás azt jelentené, hogy megnevezi annak az országnak a jogát, ahol a kárpótlási igényel fellépő személy él, illetve ahol az ő jogai érinti ez az ügy, tehát mondjuk őt áldozatnak, de van egy nagy de, ez a joghatóság nem volna, ez, ez a jog nem volna alkalmazandó, tehát az érintett személynek a szokásos lakóhelye szerinti jog, ha nem jelezhette volna előre cselekményeinek a következményeit észszerűen ebben az országban. Ami azt jelenti, hogy a sajtó felelőssége csökkenne, hogyha nem volt előrelátható a felelősségre vonás lehetősége. Ez problémát jelentene, hiszen az a médiának olyan lehetőségeket adna, olyan szabadságokat, amik valószínűleg pontosan ezeket a szabadsági jogokat vagy lehetőségeket keresik ezzel illetve a felek autonómiáját is érti ez. Kérem a kollégákat, hogy vizsgálják meg ezt a javaslatot. Sok időnk van, Továbbra is számomra nagyon szimpatikus a korábbi parlamenti megfogalmazás vagy javaslat, de azóta eltett bizonyos idő, és hogyha megvizsgáltunk új megoldási lehetőségeket, miért is ne. Aztán ami a szélesebb összefüggéseket illeti, a Lisszaboni szerződés a kezünkben van, illetve a közösség csatlakozott az emberi jogi egyezményhez, de talán egy kicsit bátrabbak is lehetünk, tovább is léphetünk, ha ezt megtesszük, akkor ez azt is jelenti, hogy nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk a televízió határok nélkül elektronikus kereskedelmi irányelveket, illetve az európai ö, nyilvánossági politikának a definícióját kellene megvizsgálnunk, ez óriási feladat hogyha felvállaljuk. Minden esetre ezzel az újságírók és a média számára hátrányos volna, hogyha nem vagyunk eléggé bátrak, úgyhogy nagyon gondosan kell mérlegelnünk a lehetőségeket. Nem zárnám ki tehát ezt a lehetőséget sem. Visszatérnék eh, még egy dologra, ami ma délelőtt merült fel a meghallgatáson, már ami a fogyasztói és eh, kötelmi jogot illeti. Amikor felmerül egy jogvita határokon átnyúló jelleggel, igen, eh, magasak a költségek. Különösen, hogyha úgynevezett jó hírnév rontására vonatkozó esetekről van szó, rágalmazási esetekről. Itt a legnagyobb kérdés a, az igazságszolgáltatással járó költségek. Ez olyan terület, ahol más módszereket is figyelembe kell vennünk, megvizsgálni olyan, eset, olyan módszereket, amelyek kevésbé költségesek, mert jelen pillanatban az ilyesfajta peres eljárások költségével kapcsolatosan sokan felvetik, bár az igazságot nehéz megtalálni, tehát sokszor azzal érvelnek, hogy a peres eljárások költsége súlyos következményekkel jár valószínűleg nem a kollíziós szabályok alapján kellene itt eljárni, hanem valamiféle más megoldást találni az ilyen jogviták eldöntésére. Úgy gondolom, hogy a szakbizottság történetéhez híven megoldást kell, hogy találjon erre a kérdésre. Nagyon hálás volnék, hogyha az ötleteikkel megajándékoznának, és bizonyos vagyok abban, hogy értékes elképzelésekkel tudjuk segíteni a bizottság munkáját, és bizonyítani is tudjuk, hogy saját kezdeményezésű javaslatokkal is elő tudunk állni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez egy borzasztó nehéz téma, már évek óta cipeljük magunkkal, és nem sikerült eddig megoldani ezeket a problémákat. Nyílt titok, hogy persze a lobbisták nagyon aktívak, ez minden bizonyal így van. Ki kíván hozzászólni? Tadeusz, parancsoljon. Köszönöm. Én teljes mértékben egyetértek azzal, amit az előadónk itt ma mondott, nevezetesen arról, hogy végre itt az ideje alaposan megvizsgálni ezt a témát, ami egyébként egy igen bonyolult téma. Érdemes arra is emlékezni, hogy a Brüsszel egy rendelet alkalmazása kérdésében lobby csoportok próbáltak hozzánk férkőzni és különböző kivételeket elérni erről is beszéltünk. Ugye én magam is újságíró voltam egyszer, egy nagy lengyel TV állomásnak voltam a vezetője, e, most politikus vagyok, e, és ezért is tudom, hogy egy kiegyensúlyozott álláspontot kell e, megtalálnunk. Nyilván a rágalmazó felet kell a célkeresztbe venni, ugyanakkor azt is meg kell vizsgálni, hogy a regrágalmazott hogyan tudja leginkább érvényesíteni a jogait, milyen jóvátételt kaphat akár anyagilag is. Nem tudok elképzelni egy olyan jogszabályt, amelyik aztán egyértelműen eh, már most meg tudná mondani, hogy melyik a legjobb lehetőség, melyik a legjobb megoldás. Eh, éppen ezért tartom fontosnak eh, az interneten zajló széleskörű vitát, mert így tényleg nagyon sok véleményt tudunk összegyűjteni különböző érdekeltök, érdekeltektől. Én magam egyébként a szólásszabadságnak és a sajtószabadságnak feltétlen híve vagyok, de mindig hozzáteszem, hogy felelősséget kell vállalni ezekért a szabadságokért, illetve ezen szabadságjogok gyakorlásáért, és meg kell fizetni az árát, hogyha valaki eh, visszaél ezekkel. Eh, ezt a eh, kiadóknak is tudniuk kell. nyilvánvalóan figyelnünk kell a tényleges a feltételekre, a körülményekre inkább, a ténylegesen elszenvedett kárra, amikor a döntéseket meghozzuk. Tehát alapvetően a megrágalmazott fél érdekeit kell szem előtt tartanunk. Köszönöm. Szeretnék azzal, szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönöm Wallis asszonynak a, az itt beterjesztett anyagot és információt. Eh, hamarosan kész lesz tehát akkor a munkadokumentum ezzel a témával kapcsolatban. Egy rendkívül kényes kérdésről van szó, természetesen mindannyiunknak vannak személyiségi jogai, van magánéletünk, és ezt kell egyensúlyba hozni az információs szabadsággal, illetve a kifejezés szabadságával, a szólás szabadságával, amelyek megint csak alapértékei az európai társadalomnak. Nagyon nehéz egyébként ezt az egyensúlyt megtalálni. Talán túl korai még részletekbe bocsátkozni, de azért lenne néhány előzetes meglátásom. Először is a szakbizottságunknak a fórum shoppinggal is foglalkoznia kell, amely azt jelenti, hogy a saját előnyére válogatja a bíróság előtt fellépő fél, választja ki azt a bíróságot, ahol a legnagyobb eséllyel kecsegtet az ügy. Tehát ezzel a problémával is foglalkoznunk kell. Emellett kollíziós problémákkal is foglalkoznunk kell, nem szabad visszatérni, vagy újra beleesni azokba a csapdákba, amelyek miatt már a Róma 2 eredeti tárgyalása során is kudarcot vallott a személyiségi jogok felvétele az ott szabályozott témák közé. Ezért is értek egyet Wallis asszonyjal, amikor azt mondta, hogy egy sor tagállam már alkalmaz bizonyos kritériumokat, melyek alapján eldöntik, hogy milyen jog alapján ítélik meg az ügyeket, és bizonyos rugalmasságot engedélyeznek. Szerintem nekünk is vizsgálnunk kell ezeket a jogszabályokat, és megnézni, hogy ezek biztosítják-e az általunk is elvárt jogbiztonságot. A vita ne csak a sajtóra, illetve a rágalmazásra korlátozódjon. Nem lehet ezt erre a két dologra korlátozni. Ez a vita minden polgárról szól, és a gyermekeinkről is, minden olyan polgárról, aki a, például ilyen szociális hálózatokon, a Facebookon, meg ezeken van jelen. Ne felejtsük el annak az amerikai diáknak a sorsát, aki öngyilkos lett, mert az interneten, interneten közé tették egy közösülését. Hát itt nem csak a rágalmazásról van szó. Tehát az internetes bűncselekményekkel is foglalkoznunk kell, amikor megvizsgáljuk azt, hogy hogyan alkalmazzák a jogszabályt, a, hogyan alkalmazzák a szabályokat az egyes tagállamok, illetve a harmadik országokkal is foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen. Maszáka kollega. Köszönöm. Én is általános eh, eh, kommentárral kezdeném. Először is megköszönöm Diana Wallisnak eh, a felvezetést, és egy kérdésem is lenne önhöz. Kérem, adjon további információkat arra vonatkozóan, hogy miről is szól az első alkotmány kiegészítése az amerikai alkotmánynak. E, Cvifka úrral pedig egyetértek abban, hogy nehéz lesz itt ez a munka, nehéz lesz megteremteni az egyensúlyt, a szólásszabadság és a magánélethez való jog között, illetve a személyiségi jogok között. Ugyanakkor ébernek kell lennünk, mert nem szabad hagyni, egyfajta cenzúra bevezetését sem. Az internettel is foglalkoznunk kell, mert ez egy nagyon nyitott kommunikációs mód. Vannak olyan államok, amelyek hajlamosak arra, hogy a szólásszabadságot korlátozzák az interneten. Ami pedig a nyomtatott sajtót illeti, ha Tadeust jól értettem, akkor azt mondta, hogy ő elsősorban a tévével és a nyomtatott sajtóval foglalkozott. Én azt gondolom, hogy itt a tagállamok igen könnyen meghozhatnának újságírók számára egy etikai kódexet, vagy viselkedési kódexet, amely aztán betartandó lenne, illetve az újságírók ezt be kellene, hogy tartsák. Nem leszünk képesek új és jó jogszabályt rövid időn belül létrehozni, de szerintem lépésről lépésre fokozatosan igen. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Én is emlékszem még a rendelettel kapcsolatos egyeztetésre, mert akkor sem sikerült megoldást találni, és ez már néhány évvel ezelőtt volt, azóta a problémák nem hogy csökkentek volna, még súlyosabbakká váltak. Most már nem csak a nyomtatott sajtóról van szó, szóval az interneten mindent közzé lehet tenni, mindent terjeszteni lehet, és hogyha nem csak egy adott helyen lépünk be, hanem mindenhol előfordulhat ez. Szerintem ha intelligens megoldást akarunk találni, akkor abból kell kiindulni, hogy a költségek nagyon fontos tényezőt jelentenek. Nagy-Britannia talán messze a legköltségesebb a peres eljárások költsége tekintetével, de az én hazámban is a peres eljárások költségei olyan magasak, hogy ezt egy átlagember nem is engedheti meg magának. És ezzel végtelenné válnak az emberek ezt talán úgy lehetne megoldani, hogy hatékonyabb és olcsóbb vitarendezési mechanizmusokat tennénk lehetővé. Azt hiszem, hogy ez már önmagában hozzájárulna a helyzet kielégítő rendezéséhez. Minden, ami intelligens megoldás, az nyilván nagyon hasznos, és a Wallis kolléganő munkadokumentuma alapján tovább intenzíven kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. És talán ez egy érdemes egy workshopot vagy egy meghallgatást tartani ezzel a témával kapcsolatban, hogy még több ötletet meghallgassunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést, és talán egy használható, ha nem is minden részletre megoldást találó formulát is megtalálunk. Köszönöm akkor Wallis kolléganőnek a munkát. Rátérünk a hetedik napi rendi pontra. Zöld könyv a pénzügyi intézmények irányításáról és javadalmazási politikákról. Alexandra Tein az előadó. Igen, köszönöm szépen, kedves kollégák! A Corporate Governance a pénzintézetekben, javadalmazási politika zöld könyvről szeretnék szólni. Az eljárásban hol is tartunk, csak erről kívánok alapvetően beszélni. A Delorsi jelentés kapcsán a bizottság bejelentette, hogy a irányítás, a vállalat irányítás kapcsán a pénzintézetek vonatkozásában javaslatokat kíván kidolgozni. Június másodikán készült el a zöld könyv, a véleményeket még nem tették közzé, de azért már biztos, hogy elég egy sor vélemény elkészült. Van egy 26 oldalas munkadokumentum is a zöld könyv mellett. A zöld könyv nem csak eh, pénzintézetekkel foglalkozik, hanem általában a társasági joggal, és ezért az ECON szakbizottság lesz az illetékes bizottság. A mi szakbizottságunk azonban a megerősített együttműködés keretében exkluzív jogot kap a vélemény nyilvánításra a társasági jogot érintő kérdésekről. Ez egy kicsit vitatott kérdés, hogy először szeretük volna mi megkapni a jelentést, végül is az e- ECON kapta meg, de mint mondtam, itt megerősített együttműködésről lesz szó, tehát ez az ECON számára kötelező jellegű vélemény lesz. Az ECON és a Júri közötti munkamegosztás ügyében már nagyjából dűrőre jutottunk, hivatalosan is véleményt nyilváníthatunk az egyes kérdésekkel kapcsolatban. Ütemterv még nincs, mert az Econ ezt maga részéről még nem készítette el. De miután mi jövő, mi nekünk jövő januárra el kell készíteni a saját véleményünket. Fordítva viszont az a helyzet, hogy a bizottság bejelentette a zöld könyvben, hogy a tőzsdén jegyzett társaságokra vonatkozó corporate governance zöldkönyvet el kíván készíteni jövőre, és reméljük, hogy itt akkor a fordítva lesz, hogy mi kapjuk meg a jelentést, és az ECON készített majd véleményt a pénzügyi szempontokról. Tehát ez egy oda-vissza játék. Néhány szót talán a tartalomról is. Ahogyan a cím is ezt eh, világ nyilvánvalóvá teszi, pénzügyi szolgáltatók irányításának a kérdéséről van szó. Itt eh, ugyanis eh, rendszer kockázat kell vállalni az ilyen pénzintézetek irányításával kapcsolatban. A pénzügyi válság kapcsán is kiderült, hogy a meglévő szabályozással, irányelvekkel sem lehetett megakadályozni azt, hogy a pénzintézetek túlzott kockázatokat vállaljanak. Mik a problémák? A zöldkönyv szerint elsősorban a felügyelő bizottság összetétele, feladatköre, itt a javaslat az, hogy egyről háromra növeljék a felügyelőbizottsági tagok számát, és a nők arányát növeljék, hogy pontosan milyen módon azt még nem döntöttük el. A kezelés a következő fontos problématikus terület. Itt sok minden kisiklott, ezt rendbe kell tenni. Azután az úgynevezett külső revizorok, hát ez Németországban a könyvvizsgálók, velük kapcsolatban is tartalmaz fontos megállapításokat a zöld könyv. Ugye most az Econnál landolt a zöld könyv, de ahogy mondtam, jövőre vissza fog kerülni hozzánk, és akkor majd szavaznunk kell hogy ugyanazt a véleményt hogyan tudjuk megfogalmazni a jelentésünkben, illetve a véleményünkben. A részvényesek szerepe fontos, és nagyon vitatott kérdés az, hogy a corporate governance alapelveket hogyan alkalmazzuk vajon nem kötelező jellegűek maradjanak-e az ilyen magatartási kódexek, vagy pedig megszülessen valamilyen kötelező rendelkezés. Ez nagyon nehéz kérdés. Nagyok a különbségek a pénzintézetet között, nagyok a különbségek a tagállamok között is e tekintetben. Ezért kötelező szabályozás esetében nagyon oda kell figyelni arra, hogy hát valahogy azért ez mindenkinek megfelelő legyen. További kérdés a vezetők javadalmazása. Itt az Európai Parlament ezzel kapcsolatban már elfogadott egy állásfoglalást, jogalkotási munka is zajlik, a g 20 is foglalkozik ezzel a kérdéssel, itt nem szabad, hogy ellentmondások legyenek a különböző munkálatok között. Még egy problémát szeretnék felvetni. A zöld könyvben mindig a Verwaltungsrats Mitglied kifejezés szerepel, itt duális struktúráról beszélünk, tanács és felügyelő tanács, de a véleményezők a Verwaltungsrat német kifejezés alatt az igazgatóságot értették. Itt nagyon vigyázni kell a szóhasználatra, hogy most itt a felügyelőbizottságot értjük, vagy az igaz, igazgatóságot a, ez alatt a Management Council alatt. Ugyanis Németországban is legalábbis ilyen duális rendszer működik. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Lehetőséget adok a biztos, bizottságnak, Konstantinus Maras úrnak, hogy szóljon hozzá. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Konstantinos Tomaras vagyok, a a vállalati joggal, vállalati irányítással és pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó főigazgatóságon dolgozom. Köszönöm, hogy meghívtak minket a, pénzi, a vállalati irányításról szóló zöld könyv bemutatására. Miért is van előttünk ez a zöld könyv? Erről már az előadó is szólt. Természetesen a válság miatt. A válság mélysége indokolta hogy a kormányzatok, EU intézmények, nemzetközi szervezetek világszerte feltették a kérdést, mennyire erősek valójában a pénzügyi intézmények, illetve mennyire alkalmas a szabályozási és felügyeleti rendszer, különösen amikor ezek az intézmények innovatív termékekkel kell, hogy dolgozzanak globális szinten. A válság rámutatott sok mindenre, de többek között arra is, hogy milyen hiányosságok merülhetnek fel a pénzügyi intézmények irányításában. Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy ezek a vállalkozások hogyan kezelik kockázataikat. Amikor a kockázatkezelésről beszélünk, többféle kérdés felmerülhet. Szervezeti kérdések, jelentéstételi kérdések, az ösztönzők kérdései, érdekütközések kérdései ügyfelek között, illetve a bank és az ügyfelek között, illetve ugyanazon az intézményen belül is különböző funkciók között konfliktusok merülhetnek fel. Ez mindez lényeges, de még mindig nem mondtunk el mindent, hiszen valaki felülvizsgálja, nyomon követi, hogyan irányítják a vállalkozást, általában az igazgató tanács, felügyeleti, nem irányítói, nem végrehajtói szerepében van a, valakinek pedig felül kell vizsgálnia, hogy hogyan működik az igazgatóság. Ezek a tulajdonosok, a, a részvényesek, és azt, hogy ezt hogyan felülvizsgálja ez a szervezet, ezt a külső könyvvizsgálók értékelik. Ezekben a témákban figyelembe kell venni, hogy a vállalkozások, különösen a pénzügyi intézmények hogyan kezelték kockázataikat a válság során. A legtöbb ilyen vállalatirányítási kérdés. A nagy kérdés ugyanis, hogy a jelenlegi vállalatirányítási rendszerek valójában hiányosak-e vagy sem. Ha vannak hiányosságaik, akkor mit tehetünk ezeknek a megszüntetése érdekében? Az előttünk lévő zöld könyv az az eszköz, amelyel megpróbáljuk feltenni ezeket a kérdéseket az érdekelteknek. Felteszünk bizonyos alapvető részletezett kérdéseket. Nyolc és fél alapkérdés van, és körülbelül 38 részletes kérdés ezek között. Több kérdésre kitérnek ezek a kérdések majd erre visszatérek. Jelen pillanatban annyit tudok mondani, hogy ez nagy siker volt, hiszen több mint 200 választ kaptunk. 214-et eddig, és egy-kettőt még ma is. A zöld könyvvel a következő a tervünk eljárási szinten. Két-három héten belül összefoglaljuk a megkapott válaszokat, illetve nyilvánosságra hozzuk weblapunkon ezeket a válaszokat, kivéve ha a válaszadó kifejezetten kérte, hogy ne hozzuk nyilvánosságra válaszát vagy kilétét. Ez nem egy lárpullár munka, a bizottság elképzelése az, hogy vegyük figyelembe, illetve foglaljunk állást tekintetben szükséges-e további intézkedések, mi a szándékunk. Ha a folyamat végén, az eljárás végén, amikor figyelembe vettük a válaszokat, és lezárult a belső egyeztetés, ha úgy gondoljuk, hogy további intézkedésekre kell javaslatot tenni, ez 2011 első fél évében meg fog történni. Amennyiben ezeket az intézkedéseket jogszabályalkotásban is szentesíteni kell, akkor hatásvizsgálat is készülni fog ezekről az intézkedésekről. Ahogyan a bevezetőmben említettem, a dokumentum elsősorban a kockázattal foglalkozik, Azonban egyéb témákat is érintünk, az igazgatóság, részvényesek szerepét, stb. Több ilyen kérdés szélesebb körül, mint maga a pénzügyi ágazat, nem csak a pénzügyi ágazatra vonatkozik. Ezek olyan kérdéskörök, amelyek más területeken, más intézményeknél és lényegesek vállalatirányítási szempontból, és ahogyan az előadó is elmondta, a válaszokból arra próbálunk ihletet meríteni, hogy tudjuk, mik a tanulságok általában a tőzsdén bevezetett cégek esetében, az ezzel kapcsolatos vállalatirányításról jövőre jelenik meg a zöld könyv. Ezzel le is zárnám a dokumentum tárgyalását de nem szabad arról megfelelkeznünk, hogy a tőzsdei cégek egy része nagyon sok kockázattal dolgozik bizonyos területeken, más területeken, de nagyon fontos, hogy hogyan kezelik ezeket a kockázatokat. Például mondhatnám az olaj szivárgásnak a példáját, ez egy közelmúltbeli példa, a pénzügyi piacokon is vannak nagy szereplők, nem feltétlenül pénzügyi intézmények, amelyek, amikor olyan nyersanyagokat vásárolnak, mint a kőolaj vagy más nyersanyagok, nagy hatása vannak a piacra, magára a pénzügyi piacra is. Tehát nem szabad mesterséges megkülönböztetést tenni pénzügyi intézmények és más cégek között, a határok nem annyira világosak a választóvonalak ezek között, a kategóriák között. Ami a zöld könyvet illeti, illetve az azt megalapozó elképzeléseket, ahogyan már korábban is jeleztem, hogyha a részvényesek szerepéből indulunk ki, ők általában a vállalkozás tulajdonosai, ők nevezik ki az igazgatóság tagjait. Emellett nyomon követik az igazgatóság működését, ellenőrzési funkciójuk van, ez a kötelességük. Az igazgatóság nevezi ki a vállalat vezetést. Ezen kívül nyomon követi a vállalat működését, irányítását, és felelősséggel tartozik, beszámolással tartozik neki a vezetőség, a vállalat irányítás tagjai. Ők pedig irányítják a céget. Ezt mindig szem előtt kell tartani, ezt az irányítási szintezettséget, amikor a zöld könyvben felvetett kérdéseket tárgyaljuk. Miért is? Mert ha a vállalat irányításból indulunk ki, a vezetőség irányítja a céget, a kockázatokat kezeli, és ebben nyilvánul meg az, hogy a cég hogyan szerveződik a kockázatok kezelésére, és itt már szervezeti kérdések is felmerülnek. Milyen szinten kezelik a kockázatokat, független vajon ez a működéstől, vagy sem? A kockázatkezelési részleg vezetője az igazgatóságnak számol -e be, vagy sem? Sok kérdés felmerül tehát. Emellett van-e megfelelő szintű informatikai felszereltség arra nézve, hogy napra kész információ álljon rendelkezésre a kockázati kitettségről, vagy sem. Vannak-e olyan ellenőrzési eszközök, amelyekkel ellenőrizhető a kockázatok felmérése, a működési szempontokban figyelembe veszik-e ezeket a kockázatértékeléseket? Ez az egyik része a történetnek, és felmerülnek bizonyos kérdések, amelyek egyébként megjelennek a zöld könyvben is különböző pontokon, ezzel kapcsolatosan a kockázatokat vajon az adott vállalatvezetés hogyan kezeli. Mindezzel együtt az igazgatóság feladata, hogy a vállalatvezetést irányítsa, ellenőrizze, nyomon kövesse a munkáját. Először is az igazgatóságnak meg kell lennie ennek a hatáskörének, megfelelő kapacitásának, illetve tájékozódnia is kell, megfelelő információkkal kell rendelkeznie, hogy elszámoltathassa a vezetőséget. Először is milyen az igazgatóság összetétele, ezt kell megvizsgálni. Megfelelően felkészültek-e a szakemberek, eléggé függetlene a az igazgatóság tagjainak van elég ideje ennek a funkciónak a betöltésére, illetve mennyire sok színű, sokrétű ez a testület. Mondjuk, hogy megvan egy igazgatóságban minden funkció, akkor is felmerül a kérdés, elég -e ez? vagy pedig további diverzitásra van szükség, hogyha minden igazgatósági tag ugyanabból az iskolából jön, akkor ez elégséges? Vagy valaminek még jelen kell lennie ahhoz, hogy az igazgatóság elszámoltathassa a vezetőséget. Mindezek a kérdések felmerülnek, és ezeknek a felvetésével tudunk arról gondoskodni, hogy megfelelő színvonalú az igazgatóság munkája, megfelelő szakértelemmel rendelkezik, megfelelően független ahhoz, hogy elszámoltathassa a vezetőséget. Mondjuk, hogy ez mind rendelkezésre áll, a megfelelő nyomonkövetéshez még információra is van szükség itt merülnek fel azok a kérdések, hogy például rendelkezésre állnak-e alkalmas informatikai rendszerek, hogy jó színvonalú információt kapjon az igazgatóság a kockázati vonatkozásokról, ez alapján el tudja -e végezni, be tudja -e tölteni ellenőrző szerepkörét. Ebben az esetben megvan a kompetens vállalatirányítás, rendelkezésre áll mindez az információ, a kérdés, hogy vannak-e megfelelő ösztönzők, vagy megfelelő szankciók, amelyekkel eh, arra ösztönözhető a vezetőség, hogy jobban teljesítsen. Megvan-e az elszámoltathatóság? Vajon eh, a vezetőségnek nagyobb polgári vagy büntetőjogi felelősséggel kell rendelkeznie, mint jelenleg? Ez is nagy kérdés. Viszont ezt is mérlegelnünk kell, hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy az igazgatóság valóban kompetens és betölti a szerepét. Aztán jönnek a részvényesek, a tulajdonosok. Nekik is hasonló szerepük van, mint az igazgatóságnak. Nem lehet csak az igazgatóságra hagyni a vezetőség felül vizsgálatát, hiszen mindkét kör a részvényesek érdekeit hivatott szolgálni. A nagy kérdés, hogy a részvényeseket valóban bevonják ebbe a munkába, nyomon követik a munkát, és valóban érdekli őket a vállalat működése, vagy pedig csak rövid távú befektetésükkel törődnek, kicsit rövidlátó módon, ami a kötelezettségeiket illeti, ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. Itt is felmerülnek kérdések. Például, vajon eh, van-e tennivalónk a tekintetben, hogy a részvényeseket jobban bevonjuk eh, a munkába, hogy ne legyen úgymond üres szavazás, ami azt jelenti, hogy valaki szavaz, de igazából nincsen gazdasági érdeke abban, hogy részt vegyen a vállalat életében. Mondjuk eh, kölcsönvette a részvényeket szavazott, de a kockázatot más viseli. Ezek azok a kérdések, amelyeket fel kell tennünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a lehető legnagyobb mértékig átlátható a részvényesek részvétele, a tekintetben, hogy hogyan szavaznak, illetve azt is biztosítani kell, hogy a részvényesek előképpen elvégzik a munkájukat, a feladataikat. Ezek példák arra, hogy hogyan függenek össze mindezek a tényezők. Ha megengedik, még azt is kifejteném, hogy ezt a teljes képet mindig szem előtt kell tartanunk, hogy megérthessük, hogy az egyes kérdésekkel mire is törekedtünk, mit szeretünk volna feltárni. Átolvasva a kérdéseket, Tudni kell, hogy ez a dokumentum nem egy döntéshozatali, egy szakpolitikai állásfoglalás. Sokszor azt halljuk az érdekeltektől, hogy ahogyan megvannak ezek a kérdések fogalmazva, azt jelzi, hogy már döntöttünk a szakpolitikai irányultságról. Ez nem igaz amikor felteszünk egy kérdést, mindig azt is megkérdezzük magunktól, hogy ez -e a megfelelő kérdés. A jelenlegi szabályrendszer már foglalkozik ezzel, ha nem, akkor mit tudunk tenni? Ezt a három kérdést mindig fel kell magunknak tennünk. Azután időről időre, amikor megpróbáljuk a válaszokat használhatóvá tenni, akkor nagyon okosan kell megfogalmazni a kérdéseket. Egyébként üres válaszokat kapunk, amikkel nem tudunk semmit kezdeni. Mivel érzem, hogy szorít az idő, lezárnám az előadásomat, remélem hasznos volt, és a következő hetekben, hónapokban remélem eh, szerencsésen tudunk majd együtt működni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Páltatár kollega! Köszönöm szépen. Természetesen gratulálni szeretnék az előadónak, a bizottságnak, eh, nagyon hasznos prezentációkat hallottunk tőlük. Az alapvető rendelkezésekről, illetve a zöld könyv tartalmáról, amelynek témája a vállalat irányítás a gazdasági válságot követően. az új jogszabályalkotási kezdeményezések alkalmával alkalmazzák majd ezeket a megfontolásokat, és most, amit láthattunk is ebből a jelentésből, az az, hogy a helyzet talán még kritikusabb, mint ahogyan gondoltuk megvizsgálva a vállalatvezetés, az igazgató tanács felelősségét pénzügyi vállalkozások esetében. Sokszor azt látjuk, hogy sok esetben a résztvevők, az érdekeltek megpróbálnak betölteni egy szerepet, de igazából effektív munka nélkül, és nem felelnek meg saját felelősségüknek. Ez azt jelenti, hogy csak egy üres szerep betöltéséről van szó. Például, ha egy igazgatóság megpróbál megfelelni a vállalat igazgatójának, az ő iránymutatásainak, és a részvényeseknek igazából nincsen véleménye a vállalat életéről. Ilyenkor elaprozódnak a döntések, mi a helyzet például a külső könyvvizsgálók szerepével? Sokszor látjuk, hogy olyan jogsértések történnek, amelyek nagyon nehéz helyzeteket hoznak létre a pénzügyi vállalkozások számára, vagy nagyon nagy kockázatú ügyletekbe bonyolódnak. Egyébként a válságot is ez váltotta ki egy bankon, egy pénzügyi intézményen belül. Mi a kockázatkezelési igazgatóság, igazgató szerepe. Megértem, Tynes asszony óvatosságra intő szavait. Nem szabad, hogy további bürokratikus terheket rójunk a felügyeleti rendszerekre a pénzügyi intézmények vonatkozásában. És ezért nagyon érdekes majd, hogy milyen válaszokat kapunk a kérdésekre. Bizonyára szükség lesz további intézkedésekre, lehet, hogy vannak már jogi rendelkezések a vállalatvezetés felelősségéről, illetve a polgári és büntetőjog is különböző szankciókat határoz meg tagállami szinten, és valószínűleg a vállalati jogban is vannak olyan mechanizmusok, amelyek meghatározzák a különböző szereplők felelősségi köreit, már ami a vezetőséget illeti, és ezt hatékonyan teszik. Tudjuk, hogy ez eh, mennyire sérülékeny szerkezet belső és külső módon hogyan biztosítható a felügyelet, az átláthatóság, ezeknek a vállalatoknak az átláthatósága, hiszen ezeknek óriási felelőssége van a társadalom és az állampolgárok irányában. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos témát tárgyalunk, a különböző szakbizottságok, például a gazdaság és a jogi szakbizottság közötti kompetencia harcban sokszor felmerülnek ezek a kérdések. A gazdasági szakbizottságban az ilyen jellegű jogszabályokotási problémákban Spanyolországon azt mondják, hogy az ember az az állat, amelyik ugyanezzel a lábával többször meg tud botlani. Tehát ki kell javítanunk ezeket a hiányosságokat, és minél messzebb kell attól a helyzettől távolodnunk, ami a Lehman brothers előfordult, kiigazítva ezeket a hiányosságokat. Ezért úgy gondolom, hogy Mm, jobb volna, ha minél jobban eltávolodnánk a gazdasági bizottság eh, hatáskörétől, mi ebben a szakbizottságban támogatjuk a bizottság kezdeményezését, támogatnunk kell, hiszen nagyon nagy problémát próbálnak kezelni. És sokféle nyomást fogunk érzékelni. A különböző lobby csoportok már most is itt köröznek a parlament körül, és vissza akarnak térni azokhoz a problémákhoz, amelyekből most kezdünk csak kilábalni, és nekünk hűségeseknek kell lennünk, lojális nak a választópolgáraink irányában, hogy elkerüljük még egyszer ezeket a problémákat. A bizottság és a biztos úr is, amikor a zöld könyvet bemutatták, nagyon meggyőzően beszéltek arról, hogy milyen problémákat vetnek fel az oligó, oligarchiák gyakorlatilag, illetve azok a kérdések, amelyeket a zöld könyv kapcsán meg kell tárgyalnunk. Igazából nem tudom, hogy miért kellene egy ilyen óriás vállalatnak aggódnia ezek miatt a folyamatok szabályozása miatt hiszen ezek, eh, ahogyan már a felszólalók is elmondták, eh, ebben az irányban eh, kell elindulnunk a kritériumok függetlensége érdekében, ahogyan ezt már többször tárgyaltuk. Ebben a bizottságban is négy-öt éve is beszéltünk a különböző testületek hatásköreiről, és pontosan ezt akartuk elkerülni, amiről a biztos is beszélt, óriási nyomás volt, hogy például ne vezessük be a könyvvizsgálók rotációját. Számomra sokkal kevésbé fontos ezeknek az rendszereknek a működése, mint az, hogy az ellenőrzési mechanizmusok megfelelően működjenek, és rotációs rendszerben működjenek a külső könyvvizsgálók is. Köszönöm szépen. Köszönöm. És örülök annak, hogy itt lehetek most ezen az első eszmecserén. Eh, sajnos gyakran egy időbe esnek a bizottsági üléseink, ezért ritkán vagyok itt. Hadd mondjam el azoknak, akik eh, említették eh, a hatáskörök egyensúlyát, hogy azt gondolom, hogy itt a nem hatásköri ellentét, hanem hatásköri együttműködésről kell, hogy beszéljünk. A zöld könyv felteszi a kérdést, hogy azt szeretnénk-e, hogy legyenek olyan eljárások, amelyek konkrétan a pénzügyi intézményekre vonatkoznak, de nem lehetnek alkalmazhatóak minden nagyvállalatra. Ha erre azt válaszoljuk, hogy igen, akkor azt gondolom, hogy szükséges, hogy azt is figyelembe vegyük, hogy mit akarunk tenni a az úgymond egyszerű nagy vállalatokkal, tehát nem pénzügyi vállalatokkal, és azt gondolom, hogy ehhez kell mindkét szakbizottságnak a szaktudása. Néhány dolog különösen értekelt engem, nevezetesen az auditorok és a felügyelet közti kapcsolat. Sokan mondták, én is, hogy az auditorok hívják fel a figyelmet E, a negatív dolgok egy részére. A Lehman ügyben például e, mindent e, úgymond beömlesztettek egy egy gyanús számlába, és ezt észre kellett volna venni, hogy valami nincs rendben. Ugyanakkor, hogyha az auditorra egy olyan terhet rovunk, hogy túl sok információt adjon át a felügyelőnek, a felügyeletnek, akkor valójában gátoljuk az audit információszerzési lehetőségét a vállalattal való, az auditált vállalattal való együttműködése során. És ha ezt megvizsgáljuk, akkor lehet, hogy az lesz az eredménye, hogy rosszabb helyzetbe kerülünk, mint korábban voltunk. Azt gondolom, hogy valami fajta információ áramlásra szükség van, hogy ma most, hogy egyoldalú legyen, vagy egyirányú ez, az megint egy kérdés. E, a harmadik e, pont ugye arról szól, hogy a felügyeletek úgymond kiszervezik e, a munkájuk egy részét az auditorok felé, legalábbis ezt szeretnék, vagy ezt lehetne megtenni, ami szerintem nem lenne helyén való általános kérdésem is van mi történik a területen kívüliséggel. Akkor, hogyha ezek a szabályok Európában életbe lépnek, mi történik azokkal a vállalatokkal, amelyek Európában leányvállalatokat üzemeltetnek. Ami pedig ezt a kockázati tisztviselőt illeti, nos a múltban ezek a kockázat kezelő tisztviselők általában valahol a pincében kaptak irodát, és őket kifejezetten inkább megbüntették akkor, hogyha kockázatokra hívták fel a figyelmet, noha az lett volna a dolguk e, nyilvánvalóan nem lehet előírni, hogy úgymond ne lehessen kirúgni egy ilyen alkalmazottat, mert az önmagában egy másik e, konfliktust eredményezne de mindenképpen vannak olyan mechanizmusok, amelyeket érdemes megfelelő körülmények között megfontolni. Megint ez esetleg kapcsolódhat a felügyeleti aspektushoz. Ami az IT dolgot illeti, nem tudom, hogy itt további információ vagy kockázatra vonatkozó információ szükséges-e, ugye hogyan lehet ezekhez hozzájutni, hogyan lehet ezeket eh, az igazgatóság tudomására hozni azzal, hogy na most akkor lépniük kell, vagy dönteniük kell. Hát az igazgatóságoknak dönteniük kell, eh, és hát ebben az esetben ezt nem tették meg. Ami a részvényeseket illeti, ez egy nagyon bonyolult felvetés, mert az elmúlt években azt láttuk, hogy a 30-70 százalék volt az aránya azoknak, akik rövid vagy hosszú távú érdekből vették a részvényeket. Most nagyon, ugye korábban 70 százalék volt a hosszú távú részvénytulajdonos, míg most, hogy felgyorsult a részvénykereskedelem, 70 százalék a részvényeseknek nem igazán érdeklődik a, a részvények, a vállalat sorsa iránt, csak a kisebbség. Na most ezzel is foglalkoznunk kell. Amikor az előző parlamenti ciklusban ezt felvetettük, akkor azt találtuk, hogy az intézményes befektetők egy része úgymond kölcsönadta a részvényeiket, de nem tudta, hogy azokkal a részvényekkel szavaznak mások. És most olyan politikákat hoztak ezek az intézményes befektetők, amelyekkel talán megoldották valamennyire ezt a, a problémát, például nyilvánosságra hozatali szabályok bevezetésével, de mindenképpen azt gondolom, hogy a hosszú távú gazdasági előnyöket kell érdekeket kell előnybe részesíteni. Tehát ezek a dolgok jutottak most eszembe, ahogy itt hallgattam ezt a vitát, és remélem, hogy a szaktudása azoknak, akik itt ebben a bizottságban dolgoznak, megfelelő arra, hogy az auditor felügyeleti szerv kapcsolatrendszert megvizsgáljuk, ugye a felügyeleti rendszer hozzánk tartozik, az Econ szakbizottsághoz, az auditor önökhöz, meglátjuk, hogy hogyan sikerül együttműködni, de remélem tudnak nekünk segíteni. Köszönöm szépen, Boduk kollega. Köszönöm szépen. Néhány kérdést szeretnék feltenni a bizottság képviselőjének. A menedzserek, a vezetők nem szakemberek. Nincs olyan szakma, hogy valaki felügyelő bizottsági tag. Az ő feladatuk az, hogy képviseljék a vállalat érdekeit a menedzsmenttel együtt. Itt akár szó lehet eh, a menedzsment, a vállalatvezetők fizetéséről, vagy bármiről, ahhoz, hogy eh, ezt a tevékenységet el tudják látni ezek az emberek, nagyon sok képességre, olyan képességekre, tudásra is szükségük van, ami tulajdonképpen, amit egy vállalat vezetőtől várunk el. Sok minden függ a vállalat méretétől nagyvállalatok esetében lehet szó olyan veszteségekről, amelyek nem csak a részvényeseket érintik, hanem a munkavállalókat, vagy akár az ügyfeleket, a vevőket, a beszállítókat, szolgáltatókat, sőt, akár esetleg az államháztartást is érheti veszteség. Mi az ön véleménye a felügyelőbizottság összetételéről? Kikből kellene, hogy álljon? Profikból, igazi nagy szaktudású emberekből kellene talán egy, erre egy jogszabályt alkotni? A második kérdés. A véleménye szerint a menedzsmentet adott esetben el lehet-e bocsájtani, mondjuk végkielégítés nélkül, még akkor is, hogyha ilyesmi szerepel a munkaszerződésükben. Azután a felügyelőbizottsági üléseken elektronikus szavazás elfogadható-e? Régner kollega, kolléganő. Köszönöm szépen szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének. Nagy érdeklődéssel hallgattam, amit mondott nagyon sok kérdést vetett fel a pénzügyi intézmények irányításának az egész kérdés köre kapcsán. Világos lett számunkra, hogy végtelen számú területen nagyon-nagyon sok kérdést fel lehet tenni és a pénzügyi válság kapcsán világossá vált, hogy itt valóban az egész rendszer kudarcot vallott, és ezért magával a rendszerrel kell foglalkoznunk, és meg kell változtatnunk. A pénzintézetek nem a földön túliak, akik itt lebegnek körülöttünk, hanem megfelelő felelősséget kell, hogy vállaljanak a társadalomban felvetnék néhány dolgot, amit ön is említett demokratizálódás, azután az igazgatóság összetétele, ez hogyan történjen, a felügyelőbizottság, igazgatóság eh, kapcsolata, összetétele, azután más kérdések, mint a eh, fenntarthatóság, eltérő érdekek, ugye egyrészt a részvényesek, másrészt a, a menedzsment érdeke. És van egy olyan szempont is, amiről eddig még nem volt szó, de ami nekem szívügyem, ez pedig a demokrácia szempontja, azaz a munkavállalói jogok, a munkavállalók bevonása, a munkavállalók képviseletének, képviselőinek a részvétele a pénzintézetek vezető testületeiben. És ugyanígy fontos számomra, hogy kiemeljünk a javadalmazási politika jelentőségét. Itt kötelező rendelkezéseket szeretnék látni, és a zöld könyvben is szó esik arról, hogy a javadalmazás kérdésével valóban alaposan foglalkozunk itt, ezt ne kenjük el, hanem itt valóban kötelező jellegű rendelkezések szülessenek. Köszönöm, Stojanov kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd számoljak be saját tapasztalatomról bankszektorban. Az egyik legnagyobb bulgár bank ügyfele vagyok. Ez a bank az év bankja kitüntető címet is elnyerte. Azt vettem észre ennél a banknál, hogy ami a menedzsmentet illeti, mindegyik vezető, mindegyik ágazat vezetője végez saját maga is kockázatértékelést. Ennek a banknak nagyon, nagyon, nagyon, nagyon nagy likviditással rendelkező bankról van szó, de ugyanakkor a tulajdon, működésének tulajdoni célját nem tudja betölteni. Ugyanis egy bank működésének a fő célja az, hogy pénzzel lássa el a gazdaságot, a vállalatokat, hogyha túl sok óvintézkedést eh, teszünk a kockázatkezeléssel kapcsolatban, akkor ennek eredménye adott esetben egy stagnálás lesz a gazdaságban. A banki vezetőkre nagyon nagy nyomás nehezedik. Az én bankomban például amit a vezetők nem engednek meg, adott esetben az később az igazgatóság jóvá hagyja. De hát normálisan nem így kellene működni egy banknak, hiszen nem lehet mindent az igazgatóság elé utalni. Az én bankomban az igazgatóságnak nagyon nagy hatalma van, vagy ellenőrzési jogkörei vannak a menedzsment felett, a, vállat, a vezetők felett a menedzsereknek, a vezetőknek kell, hogy legyen saját szabadsága, hatásköre a cselekvésre. Ha ez nem így lesz, akkor a pénzintézetek nem fogják segíteni a gazdaság működését ami pedig a részvényesek által gyakorolt ellenőrzést illeti, amit ön javasol, az, az, az nem alkalmazható a gyakorlatban. Bulgáriában a legtöbb bank tulajdonosai más nagy nemzetközi, jellemzően, tehát jellemzően nemzetközi vagy külföldi vállalatok. Van egy általában egy többségi tulajdonos, aki a részvények több mint 50 át birtokolja. Beszéltem kollégákkal, jogászokkal, kereskedelmi jog szakértőivel, akik elmondták, hogy vannak olyan esetek is, amikor nincsenek, nincsenek ilyen monopól helyzetek az ágazatban. De vannak olyan esetek is, amikor például olyan döntés születik, hogy hajnali kettőkor vagy háromkor tartanak egy mondjuk banki közgyűlésen nagyon furcsa helyen, távoli helyen. Ugye szögezzük le, a menedzsment felelős a vállalat irányításáért. És nagyon fontos, hogy legyen külső könyvvizsgálat. A pénzintézetek vezetői beavatkozhatnak, de hogyha a külső auditálás eredményét nem teszik közé, akkor nem lesz előrelépés. Köszönöm szépen. Saját magamat is felírtam a hozzászólók listájára Eh, már csak néhány gondolattal szeretném kiegészíteni a kollégák által elmondottakat. Eh, És játszom egy gondolattal. Itt eh, nem általában csak pénzintézetekről, hanem általában a vállalat irányításról van szó, amikor a felügyelő bizottság összetételenek a kérdését taglaljuk. Itt elhangzott, hogy legyen egy független igazgató, egy independent director, mint eltérő a tagállamok kultúrájára, kultúrája. Németországban a felügyelő bizottságot a tulajdonosok használják fel tulajdonképpen saját érdekeik érvényesítésére és egy ilyen úgynevezett független igazgató irányító posztot nagyon nehezen tudnak kezelni ez a rendszer, mert akkor már a tulajdonosok nem, rendelkez, nem rendelkeznének 50%-kal a felügyelőbizottságban, vagy a munkavállalói képviselők képviseleti aránya szenvedne csorbát, tehát eltérők a vállalati kultúrák a tagállamokban, ezért nagy óvatosság van szükség ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Azt is meg kell néznünk, hogy kik a tagjai ezeknek a testületeknek. Én mindig az általam legjobban ismert országból indulok ki. A nagy, a valóban nagy vállalatoknál van már egyfajta önellenőrzés, hiszen néhány száz ember ül az összes felügyelőbizottságban, eh, bizonyos vállalatoknál, az igazgatóságban, megint csak más vállalatoknál ugyanazok az emberek felügyelőbizottságban ülnek, és ez a nomenklatúra egymást oda-vissza ellenőrzi. Persze ezzel is foglalkoznunk kellene, és el kellene gondolkoznunk azon, hogy nem lehetne olyan mechanizmus találni, amelyel ezeket a struktúrákat fel lehetne törni, hiszen többek között ezek a struktúrák okozták ezeket a súlyos problémákat. Ezzel szerettem volna kiegészíteni azt, amiről már sokan tettek említést. Azt javaslom, hogy most a bizottság válaszolja röviden a feltett kérdésekre, és utána még egyszer Tein asszonynak adom meg a szót. Bizottság. Köszönöm, elnök úr. Volt egy kérdés, aminek a tárgya az volt, hogy az igazgatóságban megfelelő szakképzettséggel vegyenek részt a tagok. Nem akartam ennyire részletekbe bocsátkozni az egyes kérdések kapcsán valóban. Több kérdés is vonatkozott arra, hogy hogyan választják ki az igazgatóság tagjait, mik az elvárások, hogyan ellenőrzik a szakértelmet. Egyetértünk tehát különösen a nagyon komplex intézmények esetében, amelyek nagyon összetett eszközökkel dolgoznak, az ellenőrzés, a nyomonkövetés érdekében a tagoknak tudniuk kell felmérni, hogy mi is a jelentőség azoknak a döntéseknek, amelyekkel ellenőrzik ezeket a termékeket, és ehhez megfelelő szakértelemre van szükség. Hogy ezt hogyan tudjuk biztosítani? jogszabályalkotási a javaslatokkal önkéntes alapon. Hát ez is egy nagy kérdés. De nem hiszem, hogy itt probléma merült volna fel. Pontosan így közelítettük meg ezt a kérdést, ahogyan a kedves képviselő, aki a kérdést feltette. Aztán többször felvetették ezt a kérdést a CRD-ben egyébként már most is szerepel, a bankok és más intézmények, pénzügyi intézmények számára megvannak tehát ezek az ajánlások. Fel kell vetni ezt a kérdést, de azt is meg kell vizsgálnunk, és ehhez idő kell, hogy hogyan alkalmazzák ezeket a szabályokat, és mi ennek a hatása. Volt egy kérdés arról, hogy mi a kapcsolat az igazgatóság és a vezetőség között, ezeknek a hatáskörei között. Példákat kértek. És egyébként nagyon érdekes volt számomra hajnali háromkor félreeső helyeken tartott közgyűlések esete. Nem arról van szó, hogy szigorú előírásokat kellene megfogalmazni. Rugalmas megoldásokra van szükség, hiszen minden vállalkozás más és más. Ahogyan a képviselő is említette, a különböző részvényesi struktúrákat is figyelembe kell venni. Van olyan, amikor egy többségi részvényes dominál, van más esetekben sok kis befektető között oszlik meg a tulajdon Természetesen egyetlen megoldás nem illik majd mindenkire, és nem is volna különösebben célra vezető ilyesmit megkísérelni. Meg kell engedni a vállalkozásoknak, hogy megfelelő módon irányítsák magukat, és nem szabad olyanoknak hatáskört adni, akik az ügyfelek érdekeit nem veszik figyelembe. Megfelelő ellenőrzésnek és egyensúlynak kell érvényesülnie, ez a lényege az egész megközelítésünknek. Most ellenőrzöm a jegyzeteimet, mintha lettek volna bizonyos megállapítások, amelyeknek a többsége olyasmi, amivel egyetértünk. Ezek fontos kérdések, még nem kerültek megválaszolásra. Például Bolzasszony is nagyon fontos kérdéseket vetett fel, de a könyvvizsgálók kérdéséről már beszéltünk, a különböző érdek ütközésekről, összeférhetetlenségekről, a jövőben ezeket a kérdéseket is meg kell vizsgálnunk. Nem tudom, hogy nem hagytam meg ki kérdéseket. Szerintem mindenre válaszoltam. Egyelőre ennyi mondani való volt. Köszönöm szépen. Nem emelt senki kifogást, uh, Tájn asszony végül. Köszönöm szépen. A kollégák hozzászólásából is kiderült, hogy a téma a többséget érdekli mindenképpen meg kell várnunk az összes vélemény közzétételét, beérkezését, hiszen minden aggájjal foglalkoznunk kell. De a legfontosabb kérdésre kell koncentrálnunk, ez pedig az, hogy mit kell szabályoznunk, ha egyáltalán valamit kell. Tekintettel arra, hogy nagyon eltérő kultúrát találunk a tagállamokban, egyik másik országban nem szabad, hogy a gazdasági tevékenység hátrányosabb helyzetbe kerüljön a szabályozás miatt. Köszönöm szépen, rátérhetünk a következő napirendi pontra. Lichtenberger asszony véleménye, jelentése, harmadik fél részvételének a joga az Európai Bíróság ülésein. Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Egy petíciós bizottság elé került ügyről van szó, ami azért annyira érdekes, mert következményei lehetnek. A következőről van szó. Valaki, aki az Európai Bíróság előtti peres eljárásnak nem résztvevője, betekinthet-e az ügy aktáiba? egy személy, akinek ez volt a, az volt a vélemény, hogy igen, azt a választ kapta, hogy nincs olyan szabály, amelyik ezt megtiltaná, de olyan sincs, ami ezt lehetővé tenné és ezért általában ezt így megtagadják. Most persze egyszerűsítek, hogy világos legyen az ügy lényege. Mi itt a döntő momentum? Arra hivatkozik az illető, hogy valami, amit explicit módon se nem tiltanak, sem nem engednek meg, azt csak úgymond óvatosságból tiltják. Egy kicsit ezt kihegyeztem és eltérő jogi hagyományok vannak a tagállamokban ezek, ezen a területen. Vannak olyan országok, ahol a nyitottságból indulnak ki, és ez alól csak indokolt esetben tesznek kivételt, és vannak olyan kultúrák, ahol általában minden dokumentumot titkosnak tekintenek, és csak indokolt esetben engedik meg az aktákba való betekintést. Hát ez itt a döntő kérdés. Hogyan e, kellene az Európai Bíróság előtt eljárni? A nyitottság elve alapján, ez legyen az uralkodó elv, ez az első cikk eh, második eh, bekezdésében eh, tetten érhető, hiszen az Európai Unió működésében a nyitottság elve rendkívül fontos. Vagy inkább kövessük azoknak az országoknak a hagyományát, akik általában minden titkosnak, bizalmasan kezelendőnek tekintenek, és ez alól adnak csak, kivétel, tesznek csak kivételt néhány esetben. Gondolom nem ha azt mondom, hogy én inkább az első megoldás híve vagyok, az első elvet követem, mert véleményem szerint az európai hagyomány eh, tovább építése szempontjából eh, jó lenne, hogyha megkülönböztetnénk magunkat a titoktartási hagyomány követőitől és ezzel tud, tudnánk erősíteni a polgárok bizalmát. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenki bármibe automatikusan beletekinthet kétséges esetben meg is lehessen tagadni az iratokhoz való hozzáférést. És ez természetesen a személyes jogok védelme miatt bizonyos esetekben szükséges és helyes lenne. Általánosságban az a helyzet, hogy az alapjogok érvényesítését fő elvnek tekintve, vagy tudományos kérdések kapcsán, vagy hogyha egyes esetekben nagyon jogos érdek fűződik a nyilvánossághoz, vagy a betekintési jog megadásához, akkor van erre lehetőség. Én most a jelentésemben önökhöz fordulok, Persze a jelentésemen más szempontokra is ki, és a vitában is más szempontokra is kitérhetünk. Én arra hajlok, hogy itt nagyobb nyitottságot biztosítsunk az emberek számára a különböző iratokba való betekintés kapcsán. Ugyanis én meg vagyok győződve arról, hogy nagyon kevés olyan ember van, aki csak, akinek az a mániája, hogy szeret ügyiratokat olvasgatni. Itt persze jó, a jogászok között lehet néhány kivétel, néhány mazohista, aki imád így aktákat olvasgatni. Ezért van szükség azokra a védelmi mechanizmusokra, amelyeket definiáltunk. Ezért én az első elv híve vagyok, azaz a nyitottságot támogatom, és az Európai Parlament intézmény számára is ezt tartanám célra vezetőnek. Vitassuk meg. Köszönöm szépen, Wikström képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon lényeges kérdés ez, elvi kérdés. Lichtenberger asszonynak köszönetet szeretnék mondani. Pontosan azt az alapelvet hangsúlyozza, ami számomra is fontos, a nyitottságot és a hozzáférhetőséget. Vannak olyan szabályok, amelyek a titkosságra vonatkoznak, de a bizalomra is szükség van az intézményeink irányában és a jogállamiság irányában. próbáljuk eloszlatni azokat a legendákat, mítoszokat, amelyek itt kialakultak. Hiszen a jogállamiság érdekében alá kell húznunk azt az elvet, hogy ami nem tilos, az szabad kell, hogy legyen, és ehhez hozzáférhetőséget kell adni az állampolgároknak. Köszönöm. Én árnyék előadója vagyok ennek a véleménynek. Ez eh, tényleg egy fontos kérdés, amely gyakorlatilag véletlenszerűen került a napirendre a német eh, petíció miatt. Egyetértek az előadónkkal abban, hogy bizonyos igazolható esetekben, ahol alapvető jogokról beszélünk, vagy kutatásról beszélünk, ilyen a hozzáférhetést a nyitottság, a nyíltság nevében biztosítani kell. Jelenleg az Európai Bíróság eh, ilyen szabályokkal nem rendelkezik. De a beadvány szerzője egyébként példaként mutatja fel a az Európai Emberi Jogi Bíróságot, ahol van ilyen hozzáférés az adatokhoz. Mindez összefügg a Lisszaboni szerződéssel és a nyíltság elvével, amely a 15. cikkben van megfogalmazva. Ez az elv egy új elv, amely bekerült a Lisszaboni szerződésbe, és amely minden jogi személynek, vagy természetes személynek lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az EU intézmények dokumentumaihoz hozzáférjen. Az Európai Parlament 2009. decemberében, tehát nem is olyan régen, elfogadott egy állásfoglalást a rendelet kiterjesztéséről, annak a rendeletnek a kiterjesztéséről, amelyik a dokumentumokhoz való hozzáférést eh, biztosítja. Ez a 2001 per 1049-es rendelet, tehát ez szól arról, hogy milyen módon lehet hozzáférni az Európai Bizottság és az Európai Tanács eh, dokumentumaihoz. Én azt gondolom, hogy ezt ki kell terjeszteni a az Európai Bíróságra is, és ezt kimondtuk az állásfoglalásban is. Tartsuk magunkat tehát a szavunkhoz. Azt gondolom, hogy ennek a rendeletnek ki kell terjeszteni hatáját tehát a bíróságra. Nyilván eh, a hozzáférést lehet eh, kereskedelmi érdekek védelme, vagy egyéb jogi okokból, például a személyes adók védelme címén korlátozni. Jelenleg azonban csak az Európai Bizottság vagy az Európai Bíróság kezdeményezheti a felülvizsgálatát ennek a rendeletnek, illetve a módosítását. Ezért szerintem felhívással kell élnünk az Európai Bizottsághoz és a bírósághoz, hogy igazítsák azokat ki, mert nekik van kezdeményezési joguk. Először is vizsgáljuk meg, hogy kiterjeszthető-e a hatája a 1049-es rendeletnek, illetve azt is, hogy egy fél, ha a jogos érdekeit bizonyítja, akkor hogyan férhet hozzá a bírósági anyagokhoz. Tehát szerintem felhívással kell fordulnunk a két érintett intézmény felé, mert mi magunk itt nem tudunk beavatkozni, mi magunk nem tudjuk a szabályokat megváltoztatni természetesen. A, a rendeletre előbb-utóbb majd ki kell térni és felül kell vizsgálni. Köszönöm. Megint csak felírtam magamat is a hozzászólók listájára, még mielőtt Stojanov képviselőnek megadnám a szót. Nem titkolom, hogy itt van némi hasfájásom. Az eljárással egyetértek, és nyilván értelmes lenne itt egy okos szabályt megalkotni. De a bírósági akták azért más természetűek, mint mondjuk a parlamenti eljárás kapcsán keletkezett dokumentumok. És bírósági aktákban például lehetnek egy házkutatással kapcsolatos verseny, jogot érintő akták. Ezért mindenképpen kell, hogy legyen valamilyen jogos érdek, egy konkrét érdekeltség ennek a harmadik személynek és ez az érdekeltség összhangban kell, hogy legyen az iratok tartalmával, ez világos. És akkor lehetővé kell tenni az ügyiratba való betekintést, de azért bizonyos követelményeket meg kell fogalmazni. Kell, hogy bizonyos részletességgel rendelkezzen egy ilyen szabály. Azt hiszem, hogy talán az a legjobb megoldás, hogyha megkérdezzük a bíróságot, hogy mit gondol erről, hogy szerintük is itt tenni kell-e valamit, és hogyha erre ilyennel válaszolnak, akkor egy nagyon részletes szabályozásra van szükség, ami részleten szabályozza, hogy mikor lehet megadni a betekintés jogát, és mikor nem. Itt egy jogállami szempontból ellenőrizhető gyakorlatot kell kialakítani a, akár még más intézmény, a bizottság, vagy más intézmény, vagy személy számára is a betekintést ugyanígy biztosítani kell. Szóval és utána Diana Wallace. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akartam szólni, de majd utána szólok, de nem most. Köszönöm szépen. Remélem nem fogom elismételni azt, amit már többen mondtak, de egyetértek önnel, elnök úr. Nem jó elképzelés, hogyha megpróbálunk mindenkinek hozzáférést adni az információkhoz, igazolni kell egy legitim érdekeltséget. Bulgáriában például vannak olyan eljárások, amik ahhoz kapcsolódnak, hogy meg lehet nevezni egy adott eljárásban az érdekelt harmadik feleket. Tehát ha valakinek érdeke fűződik egy bizonyos esethez, akkor ezt a kérelmet be kell nyújtania, és ezt a státuszt megállapítják számára. Viszont problematikusnak látom, hogy a bizottság úgy látszik, nem nagyon szeretné felvállalni ezt a kezdeményezést, és igazából nem világos számomra, hogy honnan ez a vonakodás. Miért nem akar jogszabályalkotási kezdeményezéssel élni? Úgy gondolom, hogy a bíróság nagyon jól működő intézmény, és mindig törekszik az eh, átláthatóságra, tehát biztos együttműködőek lennének, Diane Wallace. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos és nagyon érzékeny kérdésről beszélünk, de azért eh, különösnek tartom ezt az esetet a bírósággal kapcsolatosan, vagyis az, hogy már a kérelem, vagy legalábbis az eh, a jog illetve a tényleges megalapítása is már korlátozott terjesztéséhez egy kicsit bizarr, hiszen a nyilvánosságnak joga van tudni, hogy ki milyen beadványt tett, miről. Különbséget kell tenni a különböző titkossági szintű dokumentumok között. Például korábban, amikor a parlament ilyen jogi eljárásokban vett részt, én magam sem kaptam hozzáférés dokumentumokhoz, amikor véleményt kellett írnom róla. Úgyhogy azért érdemes kivizsgálni ezt a területet, talán a bírósággal együttműködésben, korábban többször volt ilyesmire példa szakbizottságunk részéről, azért ez hasznos volna, hogy hogy erről a konkrét esetről hogyan gondolkozunk, más kérdés, de előrelépésre van szükség. Rá, kollega. Hasonló, hasonlóan gondolom én is, gondolkozom én is, mint Wallis kollega, és nem akarok most túl sok részletet mondani, csak talán annyit, hogy személyes megítélésem az, hogy Szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy automatikusan azt mondjuk, hogy a hozzáférést biztosítani kell. A petíciós bizottság sem mondja ezt tulajdonképpen. Itt még a saját házuk táján sem sincs meg ez a maximális nyitottság. Kicsit még el kellene mélyíteni ezt a kérdést, tudni kell, hogy alapvetően milyen kérdésről is beszélünk. Ezért jó az az elképzelés, hogy vegyük fel a kapcsolatot az Európai Bírósággal, Kicsit csalódott vagyok, a többi intézmény közül a bizottság már válaszolt, hiszen már szeptember másodikán kaptunk egy feljegyzést a bizottságtól, és a bizottság azt mondta, hogy hát rajtunk nem találtok fogást, és azért is nem mondanak semmit, mert ez az Európai Bíróság ügye. Hát ezt így nem lehet eljárni, felelősséget fel kell vállalni, meg kell mondani, hogy mit gondolnak. Ugye a bizottság rendelkezik jogalkodási kezdeményezési joggal, ők a szerződések őrei, ezért a felelősségük egyértelmű. kezdeményezés jog kapcsán a következőt javaslom. Írjunk az Európai Bíróságnak, ismertessük a tényállást, talán a titkárság még némi információt gyűjthet a tartalomról, hogy pontosan tudjunk fogalmazni. Állásfoglalást kérünk a bíróságtól, utalunk a bizottság döntésére is, aki ugye azt mondta, hogy a bíróságot kérdezzük meg, a bíróság majd visszaírja, hogy vagy azt mondja, hogy itt szükséges, hogy valamit tegyünk, vagy azt írja, hogy nem. Ha azt mondja, hogy igen, kell valamit tenni, akkor a bizottság a kezdeményezési jogával élve majd elindítja a folyamatot. Lichtenberg kollega. Szeretnék még arra is utalni a vitában, hogy a nyitottság elve definiált korlátozásokkal nem jelenti azt, hogy most mindenki bármikor bármilyen aktába betekinthet az első vezérelvünk a nyitottság, és azután meg kell fogalmazni az ez alóli kivételeket, és ezt elég pontosan kell megtenni. A zártság elve általánosságban sokkal több kritikus kérdést vet fel, mert akkor mindig a, az elvekkel foglalkozunk a mi feladatunk itt most csak az, hogy az elveket rögzítsük és határozzuk meg. Most nem erről az egy konkrét esetről van szó, hanem megpróbálunk sok eset alapján bizonyos alapjáték szabályokat meghatározni, persze segítséggel, hiszen miért egyedül nem vagyunk képesek, és hát elégedettek lehetünk, hogyha mondjuk a bizottság a Mikado elvet követi, hogy aki először mozdul, vagy mozgatja meg, az veszít. Nem hiszem, hogy ez a helyes hozzáállás. Ezt a kérdést tisztáznunk kell, Lisszaboni szerződés hatályban van, a nyitottság elve ebben megfogalmazódott, és ami a korlátozások illetkat illeti, pont ilyen esetekben fontos ez, hogyha valaki mondjuk be akar tekinteni az aktába, hogy megnézze, hogy most a konkurensénél a házkutatás során mit találtak, nyilván ez nem megy, ezt nem kell megengedni de néhány esetben vannak jogos érdekek, hogyha például egy párhuzamos ügyet is tárgyalnak, és erre akar valaki felkészülni, vagy valami hasonlóról szó lehet, és ilyenkor beszélhetünk jogos érdekről. Ha azt mondom, hogy becsukom az ajtót, és mindenkinek egy borzasztó hosszú folyamatot kell végig járnia, amikor ilyen kérvényt nyújt be, az sem jó. Úgyhogy szerintem próbáljunk meg még tovább pontosabban tájékozódni, és még várjunk, hiszen nem mi döntünk erről a petícióról, mi csak arról döntünk, hogy a Lisszaboni szerződésben milyen elvek kerültek rögzítésre, és ezeket hogyan tudjuk ennek a konkrét kérdésnek a kapcsán alkalmazni. Nos, csak hogy kiegészítsem, amit az előző felszólaló kifejtett, hasznos volna felkérni az Európai Bizottságot, vagy akár a bíróságot, hogy kérjen állásfoglalást a parlamenttől, amely kiterjeszti a hozzáférést az EP-vel kapcsolatos ügyek dokumentumaira. Nagyon fontos volna, hogy ezeket a szabályokat az Európai Bíróságra is kiterjesszük, és biztonságos volna a bíróság számára, ennek a hozzáférésnek az engedélyezése. Én most utólagos hozzáférésről beszélek. Úgy gondolom, hogy ez a rendelet, hogyha kiterjesztjük a bíróságra, megváltoztatja a játékszabályokat, hiszen az Európai Bíróság belső eljárásrendjét változtatnánk meg egy rendelettel amennyiben a rendelet hatálya kiterjed a bíróságra, szükségesé válik az, hogy az Európai Bíróság belső eljárásrendjét megváltoztassák. Gondolom, hogy a bizottságnak ezzel foglalkoznia kell. Nem elleneztünk itt semmit, a lényeg az, hogy a kérdést írásban kell feltenni, és úgy fogunk eljárni, ahogyan ezt az előadó asszony javasolta. Írunk egy levelet, kicsit részletesebben ismertetjük a bírósággal a tényállást, állásfoglalást kérünk a bíróságtól, és majd ennek alapján dől el, hogy szükség van-e valamilyen jogalkotási lépésre. És utána hát persze visszakerül megint hozzánk az ügy. Ez világos. Rendben van, átérhetünk a következő napi rendi pontra, fogyasztói jogok, Diana Wallace. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, egy olyan szakaszhoz érkeztünk, hogy uh, amikor is már a kollégák az eredeti vélemény tervezetemhez benyújtották az anyagukat, ugyanez megtörtént az IMCO szakbizottságban is, akikkel együttműködünk, erre majd később kitérek. Mindkét szakbizottságban több száz módosító indítványt kaptunk. Itt talán kevesebb módosító lett benyújtva, és egy részük pusztán technikai jellegű. A kollégák nyilván emlékeznek arra, hogy véleménytervezetemben én képviseltem azt a politikát, amit ez a bizottság mindig is képviselt a fogyasztói jogokkal kapcsolatban, nevezetesen kövessük a közös referencia keretet, lehető legkisebb beavatkozásra kerüljön sor a nemzeti jogokban, illetve maradjanak meg bizonyos egyedi nemzeti jogorvoslati lehetőségek is, tehát a minimális harmonizáció mellett álltam ki. Amikor legutóbb beszéltünk erről a témáról, azt mondtam, hogy a saját jelentésem is csalódást okozott nekem, mert nagyobb ambícióval szerettem volna ezt a témát kezelni. Ugyanakkor sokan mondták, hogy nekik viszont tetszik az a megközelítés, amit választottam, mert noha kevésbé ambiciózus volt a kiinduló pont, mégis alapot adhat majd a további lépésekre. Intenzív megbeszéléseket folytattam Schwab úrral, aki az IMCO szakbizottságban a jelentéstevő, és együtt úgy, úgy döntöttünk, hogy megkísérlünk együtt egy olyan helyzetig eljutni, ahol lehetséges a konszenzus a harmonizációs e, kérdésben. E, ezzel pedig az európai fogyasztói piacot jelentősen előmozdítjuk. Ez egy olyan dolog, amit eddig nem sikerült elérnünk. Schwabur a eredeti irányelv szerkezetét kicsit megváltoztatná, mert az túl bonyolultnak ítéli, de mégsem jutottunk, mégsem tudtunk elég messzire elmerészkedni. Felkértünk két szakértőt, egy németet és egy britet, akik általában kívülesnek azon a szakértői körön, akiket általában használunk, és ő, az ő feladatuk az volt, hogy megvizsgálják ezt a e, kérdést, és egymástól függetlenül is megmutassák, hogy magas szintű harmonizációt e, milyen módon érhetjük el. A jelentésük most már mindenki számára elérhető. A jelentésükben különösen fontosnak tartottam, és ez e, bújik meg a az én módosítóim mögött is, hogy eh, fontosnak tartottam tehát, hogy kisebbek a különbségek a szakértők között, mint gondoltuk. Egy nagyon hasznos táblázatot eh, produkáltak, amely bemutatja a különbségeket. Nagyon hasznos, hogy eh, megmutassuk a különbséget a minimális harmonizáció és a maximális harmonizáció között. Innentől kezdve látható a különbség, és a szakértők nagyon alapos bevezetője után, amely tényleg nagyon gondosan ismerteti azt, hogy az Európai Bíróság esetjogából kiindulva hogyan tudjuk igazolni a maximális harmonizációt. Tehát létezik-e telje, e, világos jogi alap vagy jogi háttér a maximális harmonizáció szempontjából. Ezt használtuk tehát alapnak. A két jelentés közti különbség, illetve a szakértői vélemény fényében még néhány módosító indítványt készítettem el. Csak ízelítőképpen mondanék néhány példát. A szakértők szerint tudunk eredményt elérni a konformitás eh, definíciójában. Tehát eh, a szerződésnek való, a szerződés teljesítése, a szerződésnek való meg, szerződésszerű megfelelés eh, témakörében. Azt gondolom, hogy ezen a területen fontos az, hogy a szakértők szerint ez lehetséges. Sőt, azt is mondták, hogy átvehetjük a Bécsi egyezmény megközelítését, illetve definícióját. És ezzel elérkezhetnénk, illetve egy lépést tehetnénk a magas szintű fogyasztóvédelem irányába. Tehát ezen az alapon próbáljuk mi az egyes szakaszokat, egyes cikkeket megvizsgálni egyenként, és eldönteni, hogy ezen a területen el tudjuk-e érni a harmonizációt, és aztán visszatérünk arra az átfogó kérdésre, hogy minimális harmonizációt, vagy célzott harmonizációt, vagy valamilyen másfajta harmonizációt fogunk bátorítani. Én egyébként továbbra is a minimális harmonizáció híve vagyok, mert úgy látom, hogy ezt több kollega támogatná, és egyszerűbb is lenne egy átfogó megállapodást találni. De lehet, hogy ezt a cikket most jelenleg el kellene felejteni, egy kicsit félretenni, és megnézni az egyes szöveghelyeket. A szakbizottságban átbeszéljük az összes módosítót majd, és én azt gondolom, hogy nagy részét le lehet majd fedni valami fajta kompromisszummal, mert eh, szerintem úgy érzem, hogy nem olyan nagy a feladat, mint amilyen a számokból kitűnne, de nagyjából ez lesz az irány, amelyet tartani kívánok. Még egy nehézség van, és sajnos úgy látom, hogy az elnök úr már megunta is elment, az a hatásköri probléma köztünk és az IMCO szakbizottság között, amely tehát ez a hatásköri probléma most már, nem is tudom milyen szót használjak, egyre akutabbá válik. Az irányelv ugyanis a címében e, megtartja azt a szót, hogy fogyasztó, de egyébként ennyi marad meg nagyjából e, belőle. Eh, nevezetesen abból, hogy ez az irányelv azért, vagy ennek az irányelvnek azért van valami köze az általános polgári jogi, eh, illetve a szerződések, szerződési kötelmek jogához. Eh, ami az én kívánalmaimat, vagy kívánságaimat illeti, azt szeretném, hogyha a koherencia értelmében, illetve érdekében tehát még egyszer, koherencia érdekében olyan kompromisszumokat találnánk, amely elfogadható mindenki számára ebben a bizottságban. De most át is adnám a szót az elnök úrnak a kompetencia kérdések kérdésében. Az IMCO azt mondja, hogy legyen a miénk az ötödik fejezet, Szerintem ott nem sok tennivalónk van. A, az IMCO előadója úgy gondolja, hogy dolgozzunk tovább, és aztán majd a végén összeáll a kép, hogy így fogalmazzak. Köszönöm, Rékner kollega. Köszönöm, elnök úr. Természetesen a mi frakciónk, az én frakcióm számára is nagyon fontos, hogy itt egy módosítást tisztázzunk. Kastex és Masszi kollégákkal együtt nyújtottuk ezt be. Ez egy key amendment, ezért nyilvánvaló, hogy ez némi zavart okozott fogyasztóvédelmi szervezeteknél. Mi azt szeretnénk, hogy a lehető legnagyobb védelmet biztosítsuk a fogyasztóknak. És ezért szeretném elmondani, hogy egy hiba történt a német fordításban, és ezért ezt a 174-es módosítást korrigálni kell, hogyha ellenőrzi az összes módosítót, akkor nekem személy szerint nagyon fontos, hogy lehető nagy védelmet kapjanak a fogyasztók. És itt minimális normákról beszéltünk, azaz a minimálisnál szigorúbb normákat tarthassák meg a tagállamok. Majd egy szóbali módosítót is benyújtok majd, de már most is szeretem volna ezt egyértelművé tenni, hogy eh, nehogy eh, a szándékunktól ellentétes eh, szöveg maradjon bent az anyagban. Amit Réner kolléganő mondott, valóban mindig ez a problémánk az európai eh, minimum normák, szabványok kapcsán. Ez az egyik legnehezebb dolog Ausztriában is. Hiszen, hogyha a tendenciát eh, nézzük, akkor végül is eh, olyan országokban is, ahol magasabb a fogyasztóvédelmi szint, vissza kell menni erre az alacsonyabb minimum norma szintre, mert máskülönben hát a konkurencia nyerne ezzel. Ez egy mindenképpen kényes ügy, és ezért a megfogalmazás nagyon fontos, minden szóra különösen oda kell figyelnünk. Valisz asszony munkájával kapcsolatban azt mondanám, hogy ez nagyon kiváló, de tisztáznunk kell, hogy ki vesz részt az eljárásban a szakbizottságok szintjén. Nem értek egyet a másik szakbizottság azon véleménnyel, hogy minden, ahol a fogyasztó szó szerepel, az, az hozzájuk tartozik automatikusan és tulajdonképpen akkor itt a fordító szolgálaton múlik extrém vagy szélsőséges esetben, hogy mi melyik jelentés hova kerül. Itt inkább a tartalom alapján osztogassuk a munkát. Nagyon érdekel engem is ez az anyag, szeretném ezt tüzetesebben megvizsgálni, a minimum, minimális, maximális normák kapcsán szeretném, hogyha valami nagyon jó megoldás születne. Más nem is mondok, mert nagyon késő van. Masze kollega. Köszönöm, elnök úr, egyetértek Evelyn kollégámmal. Természetesen ezt a hibát tudomásul kell venni, mert ami a fordítást illeti, a megpróbáltunk átlépni az angol nyelven és más nyelveken és megjelentetni ezt a módosítót. Ez a hiba, ez fontos, de a fogyasztóvédelmet a legmagasabb szintig mindig biztosítani kell a jogszabályokban, és ennek a különböző nyelveken is érvényesülnie kell. Ebben az eljárási folyamatban rámutattunk erre a hibára, de ez ugyanaz a hiba, amiről a kolléga is beszélt, de nem a preferenciák szavak szintjén, amikor a minimális-maximális harmonizációról beszélünk, inkább ez egy konceptuális megkülönböztetés, Vagyis nagyon fontos, hogy milyen állást foglalunk ebben a tekintetben, ha ugyanazt mondjuk, hogy ugyanazt mondjuk-e, vagy pedig nem ugyanazt mondjuk. Végül is fenn kell tartanunk azt a lelkületet, azt a megközelítést, amit a vélemény képvisel. Megint csak én is szerepelek a hozzászólók listáján. Szerintem elég elméleté ez a vita a negyedik cikkről. Az irányelv kapcsán kezdetől fogva világos volt, hogy itt bekezdésenként külön-külön kell dönteni. Külön-külön minden bekezdésen el kell dönteni, hogy alkalmas-e maximális harmonizációra vagy sem és a határidők kapcsán inkább lehet maximális harmonizáció, mint mondjuk a szavatossági jog kapcsán. Ezt nagyon részletesen meg kell nézni, és részletesen kell megvitatni minden egyes bekezdést. De a negyedik cikket talán a legjobb lenne teljesen törölni. És azután kell meghatározni, hogy az egyes konkrét esetekben minimális vagy maximális harmonizáció mellett döntünk. Ez alapkérdés. Kompetencia ügy. Mindig tárgyalunk ennek kapcsán, és az én tárgyalási álláspontom attól függ, hogy az elnökök értekezletén eh, hogyan zajlik majd a vita. És nem az a benyomásom, hogy az elnökök értekezletén a két szakbizottság közötti hatáskör megosztás tekintetében mi valamilyen előnyt élveznénk, legalábbis ez az én véleményem amikor a koordinátorok kapcsolatban állnak a frakciókkal, hogyha az eredeti javaslatnak megfelelően a negyedik fejezetet megszerzik nekünk, akkor hajlandó vagyok a gyors eljárásra és egy ilyen döntésre. De miután nem ez a helyzet, nem tudom, hogy érdemese felvállalnunk egy ilyen összeütközést az elnökök értekezletével. Talán észszerűbb Malcolm harbour tárgyalni, és végül is megkapjuk azt, amit kapunk. A koordinátorok azt jelzik nekem, hogy hát a főtitkársággal beszéltünk, a frakció vezetőséggel is tárgyaltunk, igen, két fejezetet kap meg a jogi bizottság, ha ezt mondják, akkor háborúzunk. De ha nem így van, akkor nézzük meg, hogy lehet-e valamilyen barátságos megoldást találni, ami lehet, hogy nem teljesen kielégítő a mi bizottságunk számára, de hát erre van, ennyire van lehetőség. Ez az, ami megvalósítható. Ezt hamarosan jelezni fogom, folyik a munka. Következő hét két hétben majd már kell dönteni, hogy ki mit csinál. Más nem kért szót. Diana, akkor zárszó tiéd. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon szomorú volna, vagy sajnálatos, de azért uh, egyetértek uh, az elemzésével, hogyha csak az ötödik fejezettel folytatnánk a munkát. Majd Malcolm Harberrel fogok még egyeztetni, és arra biztatnám a kollégákat, hogy a módosító indítványokat tanulmányozzák, gondolkodjanak el azon, hogy hogyan tudjuk kialakítani a szakbizottság véleményét, megközelítését, vajon kérdésről kérdésre kell -e haladnunk, és el kell feledkeznünk a negyedik cikkről, a minimális maximális harmonizációról, kivéve, hogyha minden cikkben alkalmazzuk ezt az elvet. Szerintem így kellene eljárni, ez a legjobb eljárás. És azután a munka végén akár a negy, négyes cikket törölhetjük is, bár még szükség lehet rá valamilyen formában, de ne ezzel kezdjük, ne ennek a törlésével, hiszen a valódi kérdéseket azonosítanunk kell, és egyenként megoldani, hogyha előre szeretnénk lépni Európa fogyasztói és vállalkozásai érdekében. Ezt meg kell tennünk. Egyetértek, hogy ez nehéz feladat. Szerintem most még ne a négyes cikket támadjuk, hanem majd a végén visszatérünk, hogyha szükség lesz rá de az egyes kérdéseket részletesen vizsgáljuk meg, és azt is, hogy hol tudunk előrelépést elérni. Egyébként elaprózódunk ebben a munkában, és szétesik ez az egész erőfeszítés. Akkor most elkezdhetjük a zárt ülést, és még koordinátorok is kell, hogy tanácskozzanak. Itt egyetlen egy mentelmi ügy van, ezt holnap kilencre áttehetjük, akkor rendben van, ezt tegyük át, az átvés témát holnap kilencre és most koordinátorok ülése következik.